Uh, okay, good morning. Jó reggelt! Folytassuk az ülésünket. Van némi uh, csúszás vagy eltérés uh, a az időzítéssel, ugyanis a kérdések órájában sokkal nagyobb részvétellel számoltunk, de mindössze két kérdésünk van. Az egyik egy viszonylag rövid, amivel gyorsan meg tudunk birkozni. Úgyhogy javasolom, hogy kezdjük meg a munkát, és azt követően az esetlegesen megvitatandó dolgokról egy informális megbeszélést folytathatunk. Ugyanis csak 10 órakor kezdhetjük meg a kínzásról és a titkos eh, fogvatartásról, őrizetbevételre vonatkozó témánkat. A hatos napirendi ponttal folytassuk tehát a kérdések órájával. Az első kérdést Lockbiller kolléga nyújtotta be. A Kínával szembeni fegyverexport embargó feloldásáról. A külügyi szolgálattól úgy értesültünk, hogy ez a kérdés túlságosan politikai jellegű, akármit jelentsen is ez, és javasolnánk éppen ezért, hogy Lockbiller asszony kérdésére magától, a főképviselő asszonytól kérünk majd választ. Úgy gondolom azonban, hogy egy valódi, valós és őszinte vitát tudunk majd tartani, úgyhogy Lokbiller asszonynak meg is adom a szót rögtön. Köszönöm szépen. Igen, értem, hogy Eston asszonynak kell majd válaszolni erre a kérdésre, de az a magyarázat, hogy ez túlságosan politikai, szerintem minden emberi jogi kérdés politikai kérdés, tehát ezt így nem tudom elfogadni. Azt is hallottam, hogy összesen öt nap áll rendelkezésre a válasz kidolgozásához. Szerintem óvatosnak kell lennünk. Az emberi jogi téma folyamatosan eh, napirendünkön van, illetve a médiát is foglalkoztatja. Tehát eh, a kérdésem oka egyrészt az volt, hogy a DROA figyelmét erre felhívjam, és eh, ma délután a magyar külügyminisztert is meg fogom kérdezni, hogy hogyan látja ezt a kérdést, hiszen minden, állam, minden tagállamban ez a vita rendszeresen felmerül. Tehát ha a bizottság most nincs abban a helyzetben, hogy megválaszolja a kérdést, akkor ezt el kell fogadnom, és természetesen nem csak levelet fogok írni Ashton Báró asszonynak, hanem a vitában is ezt fel fogom vetni. Elnök asszony, igen, ez így észszerű, és csak hangosan gondolkodva, azt hiszem van egy másik komoly problémánk, a tagállamok fegyverexportját szabályozó szabályjal kapcsolatosan, nevezetesen a jelenlegi szabályok pusztán egy nem kötelező érvényű magatartáskódexet jelentenek. 98-ban egy tanácsi rendelet született a az iratokhoz való hozzáférés kapcsán, ami a tagállami fegyver exportot illeti, ez az úgynevezett COARM, és most azon folyik a vita, hogy hogyan tudjuk ezeket a szabályokat kötelező érvényűvé tekinteni. Egy monitorozási rendszert kéne kialakítani, a teljes átláthatóságot biztosítani. Nem tudom, hogy ez politikai jellegű kérdése, és tud-e választ adni erre a bizottság, de minden esetre azt hiszem, hogy nagyon körültekintőnek kell lennünk, mielőtt döntünk arról, hogy felszabadítjuk Kínával szemben az embargót, és arról is meg vagyok győződve, hogy kötelező szabályokra van szükségünk. Nem tudom, hogy igazam van-e abban, és kérdezem ezt a bizottságtól, hogy valóban ezek a szabályok nem kötelező jellegűek. Köszönöm, elnök úr, igen, ezt magamnak is le kell ellenőrizni a velem lévő kollégák nem tudnak erre rögtön válaszolni, de minden esetre ezt majd a kollégáktól megkérdezem. Köszönöm Piller asszonynak a megértését, és az elnök asszonynak is valóban az emberi jogi kérdések mindig is politikai jellegűek, és éppen ezért az emberi jogokkal foglalkozó albizottság, a külügyi szakbizottság része, és mi megtettünk a Lisszaboni szerződésben minden változást, létrejött a külügyi szolgálat, Van Rompuy úr pozíciója, illetve a főképviselő asszony pozíciója. A korábbi bizottságok ezeket a kérdéseket nagyon komolyan vették, és ez lehetővé teszi számukra, hogy a szolgálaton belül minden legújabb információt rövid időn meg tudjunk adni a tagállamoknak a kérdések felmerülésétől számítva. És ez alatt a pár nap alatt igyekszünk az összes érintett szolgálattal felvenni a kapcsolatot, az fco val például, a következő kérdéssel kapcsolatosan, ami a rehabilitációs központokat, illetve a fejlesztési és illetve a demokrácia és emberi jogi eszköz finanszírozását illeti. De mi csak olyan termékkel tudunk előállni, amit alaposan előkészít a szolgálat. Úgyhogy amikor a kérdés a parlament aktuális tájékoztatásán túlmegy, hogy egy konkrét kérdésben mit tettünk, és itt mondjuk kulcsfontosságú politikai kérdésekről van szó, például a kínai fegyverexport embargóról, ez kifejezetten Ashton asszony hatáskörébe tartozik, és szolgálat, a szolgálat szintjén ilyen kérdésre nem tudunk pár napon belül válaszolni. Úgyhogy ez a kérdés merült ma itt fel, éppen ezért köszönöm a megértésüket. A szolgálatunk majd igyekszik a tényszerű adatokkal kapcsolatosan mindig megadni az aktuális tájékoztatás. Elnök asszony, köszönöm. A tényszerű és a politikai kifejezések pontos definiálásra szorulnak szerintem, hol húzódik meg a határvonal a kettő között, minden esetre levelet fogunk intézni Ashton Báró, Báronőhöz, és rákérdezhetnénk esetleg a kötelező érvényű szabályokra is. Lokbiller asszonya lesz, majd közösen megtesszük. És akkor még megemlíteném, hogy a mai lapokban cikkeket olvashatunk Karimov úr tegnapi látogatásáról az e- európai intézményeknél, és bizonyára emlékeznek, hogy a tanács megszüntette 2009. novemberében a fegyverexport embargót, és több magyarázatot fűzött ehhez az emberi jogok figyelemmel kísérése kapcsán, ugyanis ez az ország még mindig diktatúra, és vannak példái a kínzásnak, Ashton asszonynak egy kicsikét komolyabban kellett felvetnie ezeket az emberi jogi kérdéseket, mint ahogy eredetileg talán szándékozta. A következő kérdést én magam írtam. A rehabilitációs központokra vonatkozóan a kínzás áldozatainak rehabilitációs központjainak finanszírozásáról van itt szó, ugyanis az EU úgy döntött, hogy megszünteti a és emberi jogi eszköz keretében a finanszírozását ezeknek a központoknak, és a kérdés most felmerül, hogy hogyan lehet a továbbiakban a finanszírozást biztosítani. És Köksz urat a bizottság részéről, a külügyi szolgálat részéről megkérném, hogy válaszoljon. Patrice Lenormand az illetékes részleg vezetője az EIDHR eszköz kapcsán, úgyhogy ő neki átadnám a szót. Oui, merci, bonjour. Köszönöm szépen, jó napot kívánok. Először is csatlakozni kollégámhoz a nehézségekkel kapcsolatban, ami az eljárást illeti és biztos vagyok benne, hogy a kollega megtalálja a megoldást, és röviden, gyorsan válaszolunk a felvetődött kérdésekre, és ez tisztázza majd a helyzetet. Nos, a elnök vetette föl a kínzás kérdését, ez nagyon fontos. Ugye Novák úr, aki az ENSZ nevében foglalkozott ezzel a témával, sokat beszélt erről a kérdáról. Tudjuk, hogy ez eh, nagyon komoly kérdés, és tudjuk, hogy Európában ezek a központok több mint 24 milliót emésztettek föl, és eh, kivételes ez a helyzet, mert eh, egy külügyi eszközről van szó, és ezen kívül 84% a projekteknek nem Európában van. Gyakorlatilag egy fokozatos megszüntetéséről van szó ennek a forrásnak, és az Európán túli, az Európán kívüli áldozatokra vonatkozik ez. Tehát nem arról van szó, hogy teljesen megszüntetjük a forrásokat, csak átcsoportosítjuk olyan területekre, ahol talán nagyobb szükség van rá. Úgyhogy arról van szó, hogy alternatív megoldásokat találjunk, nem arról, hogy megszüntessük a finanszírozást. Tehát így kezdtük meg a munkát a tagállamokkal együtt, mert nemzetközi kötelezettségeik gyakorlatilag arra kötelezik őket, hogy foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel. Sajnos vannak finanszírozási problémáik. A, <clears throat> az OV és a SAMCO-ban dolgozó kollégákkal együtt már beindítottuk ezt a projektet. Nos, a parlament nyilvánvalóan megszavazta ezt az irányt, és ez rendkívül fontos. Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a kínzások áldozatai ne szenvedjék meg ezt az áportosítást. Több mint 5 millió eurót használtunk fel a múlt évben erre, és próbáljuk ugyanezt a szintet tartani 2011-ben. A kockázatok elkerülése érdekében még másfél millióval szeretnénk kiegészíteni ezt az összeget, de reméljük, hogy nem lesz nagy probléma. 2012 hamarosan eljön, úgyhogy gyorsan le kell zárnunk ezt a munkát. Két dolgot szeretnék megjegyezni, tehát nem kisebb forrásokról van szó, hanem nagyobbakról, csak máshonnan kell megtalálnunk őket. A másik dolog pedig beszélnünk kell kollégáinkkal a két említett főigazgatóságnál, és nyilván a parlament támogatására is szükségünk van. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much for this answer. Then obviously the question is that if everything goes wrong... Hogyha minden elromlik, akkor csökkenne a finanszírozás. Ez a kérdés, hogyan lehet ezt megakadályozni? Talán folytatni lehetne a választ. Manfred Novákot üdvözlöm, Novák professzort, aki ö, jelentéstevő az ENSZ-nél kínzással foglalkozik, mint téma, és a rehabilitációs központokról is talán kíván szólni. Thank you very much, and I'm, I'm very happy that I'm <clears throat> here again. Um... Köszönöm szépen. Csatlakozni korábbi feladatkörömhöz, és persze ahhoz a témához is, hogy a kínzások áldozatainak rehabilitációs központját ne szüntessük meg a jövőben. A hallottak alapján nagyon szeretnék én is hozzászólni, hogy mi történik akkor, hogyha az előző források kiapadása arra ösztönöz minket, hogy valami más megoldást találjunk. Az a tapasztalatom, hogy az európai kormányok nem igazán kívánnak forrásokat találni erre, úgyhogy felmerül a kérdés, hogy az önök szakbizottsága mit tehet annak érdekében, hogy megerősítse, vagy legalábbis szinten tartsa azokat a forrásokat, amelyekre szükség van, ez nagyon nagy nagyon nagyra értékelnénk. Elnök asszony, köszönöm szépen, Lovák professzor. Nem tudom, a bizottság valamivel ki kívánja ezt elégíteni, vagy egészíteni, vagy kollégák? In mind that the parliament can... Tehát, a parlament a továbbiakban is próbál nyomást gyakorolni ennek érdekében a források fenntartása céljából a tagállamokra, mert nyilván ez a, a mi feladatunk is. Hát ennyi volt a feltett kérdések száma. Javaslom azonban, hogy folytassuk bizonyos bejelentésekkel, amelyekre nem került tegnap sor időhiány miatt. És mivel? Az emberi jogi alelnökünk Macmillan Scott úr itt van, körünkben, esetleg Kínáról ö, szólhatnánk néhány szót, hiszen ez az ő egyik kedvenc témája. Bizonyára emlékeznek, hogy Buzek elnök úr tett már nyilatkozatot a Strasburgi plenárison Naozisi esetéről. Macmillan Scott úr ezt az esetet követte szorosan nyomon. Buzek elnök úr rámutatott arra, hogy Gao Zizeng kiváló emberjogi jogász esete aggályokra ad okot. Eltűnt. Gao Zizeng, aki a jelentések szerint kínzás áldozata volt. Többször beszéltünk már róla, és szeretném felhívni a kínai hatóságokat arra, hogy számoljanak be arról, hogy mi történt vele. Röviden átadnám a szót önnek. Köszönöm szépen! Én is szeretném Novák professzort melegen üdvözölni. Ennek illusztrálására vissza szeretnék utalni a 2006-os üléseinkre Gáosi Sengel kapcsolatban. Én úgy tudom, hogy a parlament ezzel a személlyel külön kíván foglalkozni. Szerintem ez teljesen jó, mert az egyénekkel való bánásmód rá kell mutatnunk, mégpedig úgy, hogy konkrét esetekkel illusztráljuk ezt. Azt hiszem, tudjuk, hogy Obama elnök úr is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Én úgy tudom, hogy két alkalommal oly mértékig kínozták Gauci Csenget, hogy öngyilkosságot akart elkövet, elkövetni. Amikor magához tért, az orvosok kezében volt. És az a feltételezés, hogy tényleg azt akarják, hogy meghaljon. Legalábbis írásban ezt adta magyarázatként, amit a felesége, aki az Egyesült Államokban él most, nyilvánosságra hozott. Nos, számunkra a kérdés a következő. Az Európai Unió 27 tagállama közül néhány fenntartásokkal van általánosságban is az emberi jogokkal kapcsolatban, főleg a kínaiakkal. Mert ugye gazdasági szempontból Kína egyre nagyobb hatalom. Ami viszont az állampolgári jogokat illeti, továbbra is törpe és terrorállam. Mi azonban nem támogatjuk az egyes kormányokat ilyen szempontból szemben egyes tagállamokkal és az Egyesült Államokkal. Vannak forrásaink is, és elnök asszony, úgy gondolom, hogy hasznos lenne, ha rendelkeznénk itt az albizottságban egy mechanizmussal, amelynek segítségével elemezhetnénk hogy bizonyos kezdeményezéseket hogyan tudnánk képviselni. Például olyanokra gondolok, mint amelyekkel ö, odafigyelhetnénk különösebben ö, egyes ö, emberjogi harcosokra, mint például ö, Kínában vagy máshol a világon. Ezzel ki lehetne egészíteni a már létező mechanizmusokat, mint például a Szaharov díj. Alapvetően ennek a szakbizottságnak a feladata ez. És tudom, hogy talán az ön segítségével megkérhetnénk Novák urat, Novák professzort, hogy mondja el, hogy mi az elképzelése. Én az elmúlt évek tárgyalásai alapján megpróbáltam létrehozni egy büntethetetlenségi nyilvántartást. We do actually come forward with concrete specific proposals, which we egy nemzetközi büntető törvényszéket, amely gyakorlatilag kiegészíteni az Európai Parlament rendkívül fontos tevékenységét az emberi jogok terén. Elnök, Novák professzor, kérem válaszoljon az alelnök úrnak, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen először is Szeretném megerősíteni minden azon információt, amelyet hallottunk. Már nem 2006, hanem 2005 vége hivatalos látogatáson voltam Kínában, és nagyon nehéz volt Gao Zhi-szenggel találkozni, akik itt a repülőtérre Mm, baleset történt, amikor kijött a reptérre elém, és amikor egy vendéglőbe köve, ö, találkozunk, akkor ö, ügynökök követtek. Az egyetlen hely, ahol ö, tényleg találkozhattunk négy szem közt, a szállodai szobám volt. És ö, nagyon ö, egyenesen, őszintén beszélt, jó hírforrás volt. Alá kell húzni, hogy nem fogangot védte csak, hanem a keresztény vallás hívőit is a muzulmán kisebbséget is. Nagyon tehát körben értelmezte a védelmet a akkori Kínában. Nem sokára ezután, mikor véglegesítettem a ö, jelentésemet a küldetésről, akkor ö, megpróbáltunk nyomást gyakorolni, ö, de hát a ügyvédi irodáját bezáratták, és hiába voltam, hiába próbáltam meg kapcsolatot találni ö, vele, ö, megkínozták, titokban fogva tartottak. És az elnyomás azután erősödött, hogy a felesége a lányokkal el tudott menekülni Tájföldre, utána pedig az Egyesült Államokba. El kell mondjam, hogy két emberi díjat is kapott az USA-ban Ausztriában. Mindent megpróbáltunk annak érdekében, hogy megkapja ezeket a díjakat az Európai Unió, megpróbált segíteni és megkönnyíteni, hogy ő vagy valaki más a családjából megkaphassa, átvehesse ezt a díjat. Többé-kevésbé tudjuk, hogy hol volt, hol járt házi őrizetben, miután már nem fogva tartották, de a komoly kínzások miatt már nem akart kommunikálni és az emberi helyzetről beszélni Kínában. Az egyetlen módja annak, hogy megmentsük az életét, az az minden valószínűség szerint, hogy kijuttassuk Kínából az osába, ahol a családja van, nyilván oda lenne célszerű. Az a javaslat, amit tett, és ezzel kapcsolatban tudom, hogy jelenleg Ami az egyéneket illeti, az Európai Unió, akár a parlament, akár a tanács, akár a bizottság jába szólal föl, hiába van dialógus Kínával, ez már nem hat. Úgy gondolom, ennek ellenére a nyomást fenn kell tartani, az ő esetében különösen talán egy újabb emberjogi díj révén. Ő az egyik legbátrabb emberjogi harcos Kínában, és nagyon sokat szenvedett. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ez releváns, informális, adhok eszmecsere valóban. Akkor Kínát hagyjuk el, és lenne egy bejelentésem. Oroszországgal kapcsolatban. Ön sokkolt a tegnapi terrorista támadás a ö, reptéren. Buzek elnökhöz csatlakozhatunk, mindenki nevében beszélt a parlamentben, amikor kifejezte sajnálkozását. És részletet fejezte ki az áldozatok családtagjainak, és elítélte a civilek elleni támadást továbbra is vizsgálják az ügyet, reméljük, hogy az indítékokat sikerül kideríteni, valamint a felelősöket felelősségre vonni. Van egy másik bejelentés Oroszországgal kapcsolatban még. Talán emlékeznek rá, hogy decemberben az Andrökina jelentésben az Európai Parlament felhívás intézett a vízumok betiltása és a vagyonok befagyasztására Vizinski jogász esetében 2009-ben halt meg, és nem volt megfelelő nyomozás ezzel kapcsolatban. Most azóta van fejlemény. Három ENSZ megfigyelő vizsgálja az ügyet, különböző szempontokból kínzás, emberjog, stb. Teljes jelentést egy brit NGO redress fog benyújtani, amely a kínzás áldozatait támogatja. Tehát nyomon kell követnünk az ügyet. Azt is tudnunk kell, hogy az elnökök értekezete úgy döntött, hogy plenáris vita lesz egyes új fejleményekről az oroszországi jogállamisággal kapcsolatban. Strasbourgban február 14-15-én. Az utolsó bejelentésem pedig továbbra is Oroszországgal kapcsolatos, Oszitiával kapcsolatos. Egyre nagyobb az aggály az eltűnésekkel kapcsolatban. További két esetről szereztünk nemrég tudomást. Zalina Elhorojeva asszony és Iszrel Torstejev úrról van szó. Tovább újabb kínzás ügyekről van szó az aszétiai imbucmannal felvettem a kapcsolatot, és kértem az ügy kivizsgálását. Az ügyel a Rosszét köztársaság elnöke Jövkörő úr foglalkozik. Remélem ez jó jel. Még van egy kis időnk, hogyha a kollégák szeretnének felvetni kérdéseket, mielőtt a meghallgatás következne a kínzásról és a titkos fogvatartásokról. Talán jó a tunéziai helyzetről szólni. Az albizottság az adhok delegáció része, illetve ahhoz akar csatlakozni, és jövő héten küldöttség indul február 3-án Tunéziába. Azt hiszem fontos hír számunkra, hogy jelenleg a tunéziai politikusok egy tanács felállításáról tárgyalnak, amely az ideges kormányt helyettesítené. Ő, hiszen az emberek azt követelik, hogy mondjon le a kormány. Ez a tanács a forradalmat védené, beneli utáni átmenetet biztosítandó. A tanácsban lennének köztiszteletben álló politikusok, azt itt méri például, és annak, akik úgy gondolnak, hogy együtt tudnak működni. Azt hiszem, hogy ez jó hír. Amikor jövő héten Tunéziába megyünk, akkor lesznek olyan szavahihető emberek, akikkel tudunk tárgyalni, nem csak a régi hatalom képviselőivel. Azt hiszem, hogy itt kiegyensúlyozott lesz akkor a helyzet. Hertz úr az EAS nevében talán tud szólni a tunéziai helyzetről, és hogy az EAS hogyan vesz részt a tárgyalásokban. Kíván-e szólni ezzel kapcsolatban, Hertz úr? Thank you, Mrs. Köszönöm, elnök asszony. Röviden csak annyit, hogy természetesen ez az egyik prioritás számunkra, amit napai szinten figyelemmel kísérünk, mi történik a helyszínen, a helyszínen levő delegációnk segítségével. A külügyi szolgálat keretében van egy kapcsolattartó csoport, ami a különböző szolgálat kollégáit is bevonja a munkába, és eh, ez a csoport eh, figyeli a helyzetet, illetve készíti elő a szükséges nyilatkozatokat Ashton asszony számára. Egy további tevékenységünk keretében pedig az EU választások megsegítésére irányuló támogatásán dolgozik. a jövő heti külügyi tanácson belül kerül majd sor e témában is egy találkozóra. Köszönöm szépen, ez nagyon hasznos volt, és még két kolléga kért szót, Lokpiller asszony és Macmillan Scott elnökhelyettes úr. Köszönöm. A rendelkezésemre álló információ alapján, ami lehet, hogy nem teljes körű, Számos politikai rabot engedtek szabadon. Amikor az újságírók megkérdezték, hogy kiket fogtak el, és mennyi időre tartottak őrizetben az országon belül, erre nem kaptunk választ. Néhány helyi civil szervezetet is megkérdeztek, és nem tudom, hogy esetleg nem lehetne a tunéziai látogatás keretében megtárgyalni azt, hogy eh, hogyan kaphatnánk egy jelentést azokról, akiket bekínoztak. Eh, És nagyon gyakran halljuk, hogy a politikai ellenzék vagy a szakszervezetek igen jogosan kritizálják az EU politikáját, eh, amely hosszú távon támogatta a tunéziai kormányt és hallgatott az emberi jogi sérelmekről. Itt nem arról van szó, hogy ők dühösek, vagy nem akarnak tovább együttműködni az EU-val. Ők azonban szeretnének bocsánatot kapni az EU-tól. Köszönöm szépen ezt a két nagyon hasznos megjegyzést, erről majd még vitatkozhatunk. Macmillan Scott, köszönöm elnök asszony. Tunéziával kapcsolatban. Az elnökök értekezlete teljesen joggal küld delegációt, és örülök, hogy ön lesz az egyik társelnöke ennek. Tunézia igen komoly aggodalmak forrása volt évek óta az albizottságunk számára. Remélhetőleg a helyzet megnyugszik, lehiggad, és sokkal jobb eredménye lesz ezeknek a folyamatoknak, mint amit várhatunk. Lakpillar asszonynak teljesen igaza van abban, hogy erőteljesen arra kell összpontosítani, azokra kell összpontosítani, akiket még fogva tartanak. A felálló kormány lehetősége a helyzet javítására mindenféleképpen biztosítandó. Annak érdekében, hogy Tunézia egy elmaradott gondolkodású országból progresszív országa váljon az arab világban. És miután Egyiptom is az érdeklődési körünkben van jó néhány éve, azt is javasolnám, hogy a mai tiltakozások, egyiptomi tiltakozásokat üdvözölnünk kéne. Nem tudom, hogy egyetérte elnök asszony abban, hogy az a parlament elnökének javasoljuk, mint az Euromed parlamenti közgyűlés tagjaként küldjön egy üzenetet, amiben támogatja az arab világ azon országait, amelyek az emberi jogok jogi helyzet javítására, illetve a politikai szabadság javítására törekszenek. Tudom, hogy el Baradei elnök támogatja ezt a folyamatot Egyiptomban, és szerintem a parlament elnökének is ezt kellene tennie. Én mindenféleképpen ezt támogatnám, megragadva az alkalmat, és remélem, hogy ön is támogatja ezt. Elnök asszony, az utolsó felvetésre annyit szeretnék elmondani, hogy jövő héten szerintem a tunéziai helyzetről a parlament egy állásfoglalást fog elfogadni, ami a delegáció számára is iránymutatóul szolgál. Talán ezeket az elképzeléseket ott felvehetjük, felvethetjük, nevezetesen, hogy hogyan tudjuk a demokratizálódás és az emberi jogi helyzet javítására irányuló folyamatokat összességében támogatni. Visszatérve Lokbiller asszony javaslatára, a delegációban a DROA képviselők kifejezetten a politikai fogvatartottak helyzetével foglalkozhatna. Én tudom, hogy az igazságügyi bizottság is kijelölt képviselőket, akik a forradalommal fognak foglalkozni, tehát itt a folyamatokat kell áttekinteni megvizsgálva a rezsim által elkövetett bűncselekményeket. Úgyhogy nagyon érdekes lesz a civil társadalom képviselőivel találkozni. Tavaly ősszel többen meglátogatták Tunéziából a mi albizottságunkat, és beszámoltak arról, hogy a szólásszabadság hogyan szenvedett csorbát, hogyan használják fel a 61 a hírhet cikket, a büntető törvénykönyv cikkét. Nem tudom, hogy Tunéziával kapcsolatosan van-e még hozzászólás. Én eh, kicsikét eh, habozok, hogy most megkezdjük a nyilvános meghallgatást, amit 10 eh, órára hirdettünk meg. Nem tudom, hogy most megkezdjük-e, vagy tartsunk-e egy 5 perc szünetet. Okay, because I, I see the appropriate uh... Uh, invited guests. Látom, hogy a meghívott vendégek és érintett kollégák itt vannak, tehát szerintem a csend azt jelenti, hogy kezdjük meg a meghallgatást. Először is szeretném üdvözölni az előadóinkat. Először is az ENSZ korábbi külön megbizotját, a kínzásokkal foglalkozó megbizotját, professzor Manfred Novákot, az Európai Emberi Jogi Egyetemen is igen aktívan tevékenykedett. Lehetőségünk lesz meghallgatni, ugyanis Martin Scheinen kollégájával tavaly tavasszal készítettek egy közös jelentést, ami bizonyos vitákat váltott ki. Természetesen nagyon fontos a tartalma ennek a jelentésnek. Az Amnesty International tovább vizsgálta az állítólagos együttműködést az EU tagállamok és a CIA között a nemzetközi terrorizmus ellenes harc kapcsán, és az Amnesty International munkatársa Hall asszony itt van körünkben, aki a jelentés fő következtetéseit fogja majd áttekinteni. Carlos Coelho is meghívtuk. Ön López Aguilarral, a Libe bizottság elnökével, illetve velem találkozott karácsony előtt, ahol is kifejtette, hogy az Európai Parlamentnek most újra kéne vizsgálnia az úgynevezett FAVA jelentést, amit az előző ciklusban fogadtunk el. Én emlékszem, hogy a levelében azt is említette, hogy a Wikileaks a közelmúltban nyilvánosságra hozott bizonyos adatokat, amelyek szintén indokolnák, hogy milyen információkat kapott a parlament, és volt-e valami eltérés a kettő között. Nagyon örülök, hogy az albizottságban, ami szerintem a legbiztonságosabb hely az Európai Parlamentben, az ilyen témák előítéletmentes és kettő mércét kizáró megvitatására. Tehát meg kéne vizsgálnunk, hogy az Európai Parlament eh, hogyan léphetne tovább ezekben az ügyekben. Először is szeretném Novák professzornak adnám meg a szót, vezesse be a témát, és nagyon örülünk, hogy eh, bőven áll idő rendelkezésünkre. Egy PowerPoint előadással készült. Novák úr, Ismét köszönöm a lehetőséget, és szeretném hangsúlyozni, hogy a hat év alatt, amíg ENSZ külön megbizottként tevékenykedtem, nagyon hálás voltam mindig, hogy ilyen szoros együttműködés alakult ki az önök albizottságával, illetve más EU intézményekkel szorosan együttműködtünk, különösen Fava úr külön bizottságával, amikor a kínzással, illetve a titkos fogvatartásokkal foglalkoztunk. A jelentés alapját bizonyos mértékig egy korábbi, illetve korábbi vizsgálatok is képezik, amit az Európa Tanács, illetve az Európai Parlament végzett. A tanulmány, mint ahogy említette elnök asszony, Martin Cheney-vel közösen készült, aki a terrorizmus ellenes ügyek egyik beszámolója, és két munkacsoport is foglalkozott ezzel, az önkényes fogvatartás és az eltűnt személyekkel foglalkozó munkacsoportok is közreműködtek. Mi a kezdeményezésünkben figyelembe vettük az emberi jogi tanács ajánlásait, iránymutatásait, nevezetesen, hogy közös jelentéseket készítsünk. A titkos fogvatartások kérdése a terrorizmus ellenes harcban, illetve a kényszer eltűnések kérdése mind ebbe a kérdéskörbe, ebbe az általános kérdéskörbe tartozik. Minket komoly kritika ért, annak ellenére, hogy az a jelentés elkészítése során szoros kapcsolatban álltunk minden kormányjal. Ez egy globális jelentés, ha bár elsősorban az ENSZ, illetve szövetségeseire összpontosít, de más országokkal is foglalkozik az Orosz Föderációval, Kínával, Sri Lankával, amelyeknek nincs közvetlen kapcsolata a, kiadat, a CIA kiadatási és titkos fogvatartási programjával. Ezen kívül együttműködésünk alakult ki egy kérdőív kapcsán további országokkal. Összesen 66 országot említünk, a fogvatartás múltbeli gyakorlata, vagy a közel múltbeli vagy jelenlegi gyakorlata kapcsán. Nagyon röviden. Először is mit jelent a titkos fogvatartás? Majd összefoglalnám a jelentésünk következtetéseit, és különös tekintettel az EU tagállamokra, figyelembe véve a későbbi információkat, amelyeket kaptunk. Az én meghatalmazásom, felhatalmazásom, ami a kínzásokat illeti, tavaly október 31-én ért véget. A titkos fogvatartás a definíció szerint azt jelenti, amikor egy személyt megfosztanak személyes szabadságától, és vagy titkos helyen tartják fogva, vagy pedig egy elismert fogva tartási helyen, például a Guantanamo Bay egy ilyen hely, amely egy nyilvános fogvatartási hely, aminek voltak titkos részei tehát a titkosság alatt itt a nem hivatalos fogvatartási helyeket értjük. A második az, hogy a személyeket megfosztják mindenféle kapcsolattartási lehetőségtől a külvilággal, akár az ISI szín keresztül, vagy pedig közvetlenül a jogászokon, ügyvédeken keresztül, és a általában ezeket a tényeket tagadják a fogvatartási hely illetékesei, illetve titokban tartják az érintett személyek hollétét. És ez gyakorlatilag a kényszer eltűnések definíciójára is alkalmazható a titkos fogvatartás egy idejűleg egy nagyon súlyos megsértése az emberi jogoknak, és a kényszer eltűnés, mint emberiség elleni bűncselekmény is megállja a helyét. Önmagában a titkos fogvatartás vagy kényszer el szintű, és már megalapozza a kínzás, illetve a visszaélések gyakorlatát. Független attól, hogy nem tudjuk, hogy egy titkos fogvatartási helyen valóban megkínozzák-e az érintett személyeket. Az eltűnt személyek esetében, illetve a család esetében az ENSZ emberi jogi tanácsa, illetve természetesen az emberi jogi bíróság is foglalkozott ezekkel az ügyekkel. Az ilyen titkos fogvatartási helyek ideális helyet jelentenek a kínzások esetében. Gyakorlatilag itt a személy teljesen kiszolgáltatott, a fogvatartók, a kikérdezők kényének, kedvének és bármilyen információt kicsikarhatnak tőlük. Oui. 66 tagállamról van szó a ö, tanulmányban. 44-en részletesen válaszoltak a kérdésekre, persze mindegyik mindegyikre nem, de a legnehezebb kérdések esetében a legtöbb kormány nem adott válaszokat, azok a kormányok, ahova elküldtük a kérdőívet, és ezen kívül azon arra is alapoztuk információinkat, hogy részletes interjúkat készítettünk volt fogvatartottakkal, akik ilyen titkos helyeken kerültek fogvatartásra a különböző országokban, de természetesen megpróbáltunk minden információt összegyűjteni, ami csak nyilvános volt ebben az időben, amit persze titkosnak nyilvánítottak, de voltak olyan dokumentumok, amelyekhez hozzáférhettünk, úgyhogy a lehető legtöbb információt próbáltuk összegyűjteni, hogy segíthessünk a szakértőknek a tanulmány elkészítésében. Csak olyan információt használtunk fel, ahol a bizonyítékok alapján meg voltunk győződve arról, hogy tényleg több mint jogos állítások voltak, bizonyítékok, amelyek elég erőteljesek és megalapozottak ahhoz, hogy minden érintett kormány lefolytassa a nyomozást ezekben a témákban. Jogi szempontból természetesen kétségtelen, hogy mind a nemzetközi emberi jogokat, mind az nemzetközi emberi jogokat sérti a titkos fogvatartás, főleg ugye az afganisztáni ö, helyzetre gondolok itt. Nyilván az úgynevezett globális harc a terrorizmus ellen ö, indította ezt a titkos fogvatartást, amiatt sok évtizedre nyúlik vissza mert ott van Latina Amerika esete a 70-es években, meg a 80-as években, és még nagyon más, nagyon sok más ország esete is. Gyakorlatilag más minősítést kapott azonban az Egyesült Államok kontextusában, illetve a különböző légitársaságok vonatkozásában, amelyek hát attól függően, hogy közvetlen járatokat tartottak-e fönt, vagy pedig valamilyen más kapcsolatban voltak velük. Végül 2010 februárjában fejeztük be a jelentést, és még hozzá kell tennem, hogy olyan nagy volt az ellenállás, hogy végül márciusban az emberjogi tanácsban, Genfben nem terjeszthettük elő hivatalosan a jelentést, az iszlám konferencia Pakisztán ellenezte leginkább, de az Orosz Föderáció is, és még egy pár másik ország is. Az Egyesült Államok, az amerikai Egyesült Államok nem. Akkoriban már az Obama kormány rendkívül módon együttműködőnek bizonyult, és megtett mindent annak érdekében, hogy márciusban megvitathassuk ezt a titkos fogadtartási kérdést. De aztán a kompromisszum úgy született meg, hogy júniusra ö, halasztották, és hát nagyon rövid ö, interaktív dialógusra került csak sor. De hát itt főleg az államok ö, állították azt, hogy a viselkedési kódexet megsértettük, ahelyett, hogy az ajánlásokról lett volna szó, és a következtetésekről. Szinte semmilyen ö, bírósági nyomozásra nem került sor, legalábbis én nem tudok arról, hogy a titkos fogvatartókat, mint elkövetőket a bíróság elé állították volna. Ez egy rövid áttekintő térkép a különböző országokról, a, amelyeket a tanulmány szempontjából felhasználtuk. A zöldek, zöld jelölt országok, főleg Latin Amerikában azok, amelyeknél gyakorlat a, volt a múltban a titkos fogvatartás, a sárgával azokat jelöltük, amelyek részt vettek titkos fogatartásban a Bush kormány során, amely háborút hirdetett a terrorizmussal szemben, úgyhogy őket neveztük meg legnagyobb szövetségeseinek. azoknak az országoknak azért, mert a fogvatartást ellátták valamilyen ország helyett, vagy jelen voltak a kihallgatások során. Ideje tartozik néhány európai ország is. A pirosá jelölt országok információink során az derült ki, hogy a továbbiakban is fogva tartanak terrorista gyanús elemeket titkos fogvatartó helyeken. Amikor a meghatalmazáson alapuló fogvatartásról beszélek, akkor természetesen a kiadatásra is gondolok, a rendkívüli kiadatásra. Olyan kormányokról van itt szó, akik a saját fogvatartó helyeiket a CIA rendelkezésére bocsátják, Jordánia például klasszikus példája ennek. ahol a fő központja volt ennek, aztán Egyiptom, Pakisztán, Eti Eti Etiópia, Djibouti, csak hogy néhány országot említsek, azok közül, ahol a CIA terrorista gyanús elemeket kihallgatott olyan fogvatartó központokban, amelyeket az adott kormányok működtetnek, de a CIA felügyelete alá tartoztak akkor. Persze nyilván kölcsönös információcserére került sor az európai országok és az Egyesült Államok között is. Voltak repülőgépek, amelyeket a CIA használt, aztán leszálltak nagyon sok európai országban üzemanyagi feltöltés céljából. És aztán mielőtt átadták volna a gyanúsítottakat a CIA-nak, ott van Agiza és Algeri urak esete Svédországban, ahol a svéd rendőrség is együttműködött a CIA-val, hogy Egyiptomba juttassa őket repülővel. Aztán az olaszok és a CIA is együttműködtek, Abdul Oban fogadtatása esetén Milánóban, ott van Macedónia esete. Khalid Noasri fogvatartása esetén, ahonnan aztán repülővel máshova szállították. Úgyhogy ezt az emberrablást is így palástolták, és a kormányok ilyen-olyan módon részt vettek a titkos fogvatartásban. Aztán ugye az Európai Uniós országok semmi újdonságot nem jelentenek. A Dick Marty nyomozásra utalnék itt. Nagyon sok további információval szolgálhatnánk, amelyek hangsúlyozzák és megerősítik azokat a következtetéseket, amelyeket Dick Marty fogalmazott meg 2003 és 2005 között a CIA Lengyelországban Sztáriki Kutiban használt egy titkos fogvatartó központot. 2003 és 2005 között ö, itt tartottak fogva 8 ö, szemét, legalább egy áldozat. Abdal Rahim al-Nashiri volt, 2000-es terrorista támadás egyik gyanúsítottja. És ketten azok közül, akik kínozták, azonosításra kerültek. De a teljes nevüket nem árultuk el, csak a keresztnevüket. Tudjuk, hogy kik voltak. Voltak hivatalos nyomozások, Abu Zubaida volt az első, akiről azt kértük, hogy hivatalosan ismerjék el, hogy áldozat volt. A múlt hétig ez úgy alakult, hogy második hivatalosan elismert áldozattá vált. További nyomozást érdemel tehát ez az eset Lengyelországban. Tudunk például Alna Síri úrról is, Megint egy klasszikus esetről van szó, eredetileg Tájföldön volt, aztán Lenyelországban Marokkóba, Guantanamo-ba, visszakerült Marokkóba, és aztán 2004 és 2006 között végül Guantanamo-ba küldték. De még mindig nem tudjuk, hogy hol van. vannak különböző elképzelések erről. Az egyik például az, hogy Jordániában, a Jaffa börtönben 2006. júniusában hivatalosan ellátogattam oda, és akkor a, hallottam, hogy a jordániai sivatagban, ebben a börtönben található az amani szolgálat eh, legalábbis ezt állította. Románia, folynak a ö, eh, vizsgálatok, tudjuk, hogy voltak olyan ö, eh, repülőgépek, CIA repülőgépek, amelyek leszálltak Romániában, katonai repülőtereken. Állítólag Kvárcnak hívták a lengyel fogvatartó területet, Romániában Bright Light-nak, Bukarestben. Nagyon érdekes, hogy Lengyelországban, Romániában és Litvániában eléggé hasonlóan kerültek felépítésre ezek a fogvatartó helyek. Pontosan azért, hogy eltitkolják azt, hogy itt voltak ezek a személyek. Litvánia 2004-ben csatlakozott ehhez a titkos fogvatartó programhoz, és antivillájban legalább nyolc gyanúsítottat tartottak fogva 2004-ig. Volt két ö, repülőgép is, amely szállított ilyen ö, gyanúsítottakat itt, Volt két eset, amit elkezdtek nyomozni, de aztán bizonyítékok hiányában felfüggesztették. De további vizsgálatra van szükség. Az összes ajánlásra nem szeretnék részletesen kitérni, hiszen elég jól ismeri mindenki. Az egyik persze az, hogy ne legyenek ilyen fogvatartó központok, de ha mégis sor kerül erre, akkor nagyon alapos dokumentációval rendelkező bizonyítékokra van szükség, mert minden egyes ilyen ö, gyanú esetén ö, alaposan ki kell vizsgálni a büntető ö, jogi hatóságokkal együtt az esetet, hogy az elkövetőket a bíróság elé állítsák és aztán persze megtalálni az áldozatokat is, és megfelelő kompenzációban kell őket részesíteni a kínzás miatt. Nyilván a jövőben az opciós részét ratifikálni kell az ajánlásoknak, amelynek értelmében részt létre kell hozni egy független mechanizmust, ez eléggé hatékonyan működhet a megelőzés terén. Végezetül szeretném felhívni a figyelmüket egy olyan projektre, amelyel a Bécsi intézetem foglalkozik, folytatván külön megbízotti feladatomat a kínzás terén, itt olyan országokkal foglalkozunk, ahova ellátogattunk, és ez megfelel a kezdeményezésnek az emberi jogok tekintetében. Ez csak egy példa arról, mert a jelentésünk eléggé hosszú, és nagyon sok információ található a különböző fogvatartó helyekről, személyekről, akikről megtudtuk, hogy ott voltak. Nagyon könnyen lehet ezeket nyomon követni. Megnézik ezeket a kis pontokat itt a térképen, ha erre ráklikkelnek, akkor oda vezeti őke, önöket a jelentés megfelelő jelentésre, hogy hol volt egy adott személy, és aztán utána hova vitték, milyen információkkal rendelkezünk vele kapcsolatban. Aztán vannak linkek, amelyek tovább viszik az embert, hogy további információkhoz jusson, hogyha kíván. Hogyha kíváncsiak további részletekre, kérem látogassanak el a weboldalunkra. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom az érdekes eszmecserét önökkel. Köszönöm szépen. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen Novák professzornak, nagyon érdekes, nagyon tanulságos és az világos képet kaptunk a nemzetközi szabályokról, a titkos fogvatartásról. Megdöbbenéssel hallottuk, hogy gyakorlatilag nem került törvényszék elé. Olyan, aki ilyet elkövetett. Zsúria hol kap most szót emberi jogi jogász és fontos jelentés az Amnesty Internationalnak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Audala elnök asszonyt, hogy meghívta az Amnesty international hogy ö, ö, bemutathassuk a jelentésünket, és köszönöm szépen Manfred Nováknak, hogy ö, külön megfigyelőként foglalkozott a témával, és bevonta az NGO-kat, az Amnesty international is a, ö, az utóbbi évtizedekben most négy dologra térnék ki. Először is szólnék a munka hátteréről, amelyet az Európai Parlament végzett. Utána informálnék egyes országokról, nem részletekről a titkos fogatartásban és kínzásban, de hogy mit történik Európában a felelősségre vonás tekintetében. Az USA-ban látjuk gyakorlatilag semmilyen felelősségre vonás nincs a kiadatással, kínzással, titkos fogvatartással kapcsolatban. Nagyon fontos elismerni, hogy Európában van, ami már történt, és ezeket az elemeket ki kell emelni. Végezőtül néhány szót szólnék a Wikileaks ügyről az utóbbi hónapokban ugyanis újabb bizonyítékok merültek fel a felelősségre valás elindult nemzet nemzetközi szervezetek foglalkoznak ezzel, jelentések születek. Azt hiszem ezt meg kell említeni, hogy a Wikileaks milyen információkkal szolgált. Végül pedig néhány ajánlást tennék az Európai Parlamentnek ennek a, az albizottságnak és a libészak bizottságnak, amelynek egyes tagjait ismerem, és itt van a teremben. Nos, először is a múltban mi történt. Nagyon érdekes, hogy három ö, tényleg ö, fontos jelentés ö, született ö, a kiadatás, a Pace Report Ürümrámnyi 2007-ből a TG 2007-ben, és most egy új fejleménye, az ENSZ titkos fogatartási jelentése. Tehát most már bizonyítékok vannak, adatok vannak, senkinek semmi kétsége nem lehet afelől, hogy megtörténtek ezek az esetek, hogy Európában voltak-e titkos fogvatartási helyszínek. Azt hiszem, hogy nagyon fontos tudni, hogy alapos kutatás történt, és bizonyíthatóan az emberi jókat nem tartották tiszteletben. Ezek után, amikor tudom, hogy gyakorlatilag nincsen az USA-ban felelősségre vonás, az Amnesty International arra figyel oda, hogy miután ezt a munkát elvégezték, Gyakorlatilag nincs egy nyomonkövetés, amikor ajánlásokról fog beszélni a prezentáción végén, akkor arra térek ki, hogy még van elvégzendő munka. Ezek a jelentések nem tekinthetők a végjátéknak. Nem. Még évtizedek szükségesek. Erőfeszítésre van szükség, nyomonkövetésre, a jogi közösségnek eh, oda kell erre figyelnie. Ha egy üzenetet kell átadnom, akkor ez az, hogy még nincs vége ennek. Remélhetőleg az Európai Parlament is továbbra fog foglalkozni ezzel a kérdéssel. Most pedig rátérnék az országok ismertetésére. Nagyon érdekes, hogy sok ilyen update van sok új adat van érdekes a felelősségre vonás alakulása Európában. Ez nem csak kormányzati szándék kérdés. Minden esetben, amelyről beszélek, nem mindegyikben, de vannak hősök, akik felvállalták ezt az ügyet. Az én országom update-je e, nyilván e, hosszabb lesz, mint Novák úr, e, mert az én országismertetésem, országjelentésem részletesebb lesz, mint Novák köré, mert itt három témáról van szó, kiadatásról, fogva, titkos fogvatartásról és kínálásról. Most Németországra térnék rá. Több éves parlamenti adatgyűjtés folyt. Több ezer dokumentumot vizsgáltak meg a kiadatással kapcsolatban, a kihallgatásokkal kapcsolatban, és ennek volt egy olyan része, amely a német háborús részvételekkel foglalkozott a német hatóságok nem nagyon akartak együttműködni, és ez megdöbbentette a német képviselőket. A ö, német alkotmánybíró, alkotmánybíróság kimondta, hogy a német hatóságok nem működtek együtt megfelelően, a parlamenttel, és ezzel megszekték az alkotmányt. Egy jelentés született, minden német résztvevőt felmentett, minden feltételezett kínzási ügyben. Az Amnesty International számára kulcskérdés maradt fent. Milyen hatása van az alkotmánybíróság döntésének, amikor azt kimondja, hogy a kormány nem működött együtt a parlamenttel, mert pedig a parlament gyakorolja felügyeletet. Ez egy közvetlenül választott testület. Miért nem volt nyomonkövetés a jelentés után például? Tehát óriási kérdés marad még Németország. Novák professzor tanulmányában Németországot külön kiemelik, mint ahol van, mint amely közreműködött titkos fogvatartásban, Szíriában. Reméljük, hogy ennek lesz folyamánya. Tovább lépnék Olaszországra itt 23 amerikai állampolgárt az ügyészek elkezdtek vizsgálni 2009-ben. CIA ügynökök részt vettek Abu Omar elfogásában és Egyiptomnak való kiadásában. 2009-ben született az első elítélés. Ez az egyetlen eset, amikor elítéltek valakit azért, mert kiadatásban közreműködött, illetve kínzásban és titkos fogvatartásban. Tudni kell, hogy Olaszországban az ügynököket kínzás miatt nem ítélték el, kiadatás miatt sem, csak egy vádpont volt ellenük, kidnapping, azaz emberrablás. Örülünk ennek az elítélésnek. Ki kell emelni azonban, hogy nem nemzetközi bűncselekmények ügyében született az elítélés. Decem, 2010. decemberében fellebezés volt ez ügyben. Ugyanúgy az olasz, mint az amerikai ügynökök esetében felebezés volt, és súlyosbították az ítéletet ellenben magas olasz hírszerzési tisztek esetében továbbra is teljes felmentés volt. A fellebbviteli bíróság az ő ügyükben semmilyen olyan ítéletet nem hozott, amely magas rangú olasz hírszerzési tiszteket érintett volna. Hát ennyit a felelősségre vonásról továbbra is ezzel foglalkozni kell. Tudom, hogy újabb jelentés készül erről. Olaszországban azt látjuk, hogy azok, akik magas polcon vannak, akik hirdetési döntéseket magas szinten hozzák, azok gyakorlatilag büntetlenek maradhatnak. Ezért kérem, hogy amikor majd a monitorizást végzik, hogy egyes országban hogyan alakul a felelősségvállalás, akkor lássák, hogy a kormányoknak nincsen joguk a nemzetközi jog alapján védeni a saját hírszerzési vezetőiket, nem adhatnak nekik felmentést, nem kínzás, kiadatás, izgalmas fogadatás esetén felelősek. Litvániáról szólt Novák professzor, és arról, hogy múlt héten az ügyész Vilniusban lezárta a nyomozást a hatalommal való visszaélés ügyében három belügyi vezető ügyében. Ez nagy csalódás az Amnesty International számára. 2010. novemberében egy hosszas ö, találkozót ö, tartottunk, és anfelől győzöttünk meg, hogy igenis ö, van ö, nyomozás, és a hatalommal való ö, visszaélés ö, az, amelynek az ügyében vizsgálódnak tehát nagy csalódás ért bennünket azzal, hogy múlt héten nyomozást lezárták. Az NSZ International egy sajtókommunikét adott, adott ki, amelyben ezt elmagyarázza, hogy novemberben még jól állt a helyzet, és az hirtelen vége lett az ügynek két kiadatással kapcsolatos repülő útról van szó. A nyomozás elég szűk nyomvonalon indult az elején, utána sikerült megfelelő nyomást gyakorolni, például ennek például az Európai Parlamentnek is, ha ezt sikerül elérni, akkor talán ezen a fronton újabb eredményt érünk el. Ami Macedóniát illeti, egy Khaled al-Masri nevű úriember ö, német állampolgárt egy szállodai szobában 23 napig tartottak fogva, ö, mielőtt különböző helyre hurcol, helyekre hurcolták volna. A Khaled el eset kulcsfontosságú. mindent fórumot megjárt hogy felelősségre vonást érjen el. Többször az USA-ban próbálkozott, Macedóniában is indított eljárást. Nagyon fontos volt a parlamenti, német parlament eljárása is ez ügyben, és elismerték, hogy kínozták, elszállították, de semmilyen felelősségre vonás nem történt. Nagy örömünkre szolgál, hogy megkaptuk a hírt, hogy az Európai Emberjogi Bíróság tavaly befogadta az ügyét, és a macedon hatóságokat megkereste. Szeretnénk nyomást Macedóniára, múltkor még Macedónia nem volt hajlandó együttműködni, de most már reméljük, hogy az Európai Emberjogi Bíróság eljárását komolyan veszi Macedónia, és együttműködik. Ez az eset jelzés értékű. Keredel Maszri esete sok európai kormányra is kihathat about Poland. Novák úr már szólt Lengyelországról, illetve arról, hogy a lengyelországi vizsgálat úgy tűnik, hogy a leginkább részletes, legmélyebben szántól megnevezik az áldozatokat, Anna Séri és Albuza Beidat, Abu Zubaida megnevezése, mint áldozat a titkos fogatartási vizsgálatok kapcsán különösen érdekes, hiszen George W. Bush emlékiratai az elmúlt év végén jelentek meg, és ebben szerepel, hogy a vízbe folytásos kínzást az ő esetében engedélyezték. Tehát Abu Zubaydakról van szó. Az emlékiratok megjelenése kapcsán az Amnesty International eh, megjelentetett egy eh, közleményt, eh, amiben azt követeli, hogy azonnali vizsgálatot kell indítani bussal szemben. Úgyhogy nagyon érdekes lesz majd megnézni, hogy hogyan alakulnak a dolgok ezügyben az Egyesült Államok részéről. Még szeretném felhívni a figyelmüket Romániára, mint egyfajta sürgős és akut esetre. Valahogy immunis maradt Románia minden nyomással szemben, akár az ENSZ részéről, akár az EU, az Európa Tanács részéről, vagy a civil társadalom részéről következetesen tagadja azt, hogy bármilyen részvétele lett volna a CIA kiadatások és titkos fogvatartások terén. Ugyanakkor viszont egyre több bizonyíték áll rendelkezésünkre az eh, ENSZ eh, titkos fogvatartása vonatkozó jelentéséből. Ennek ellenére Románia a bizonyítékokkal szembe menve továbbra is tagadja érintettségét, akiket az emberi jogok különösen érdekelne, érdekelnek, illetve a felelősségre vonás. Igyekszünk minél több nyomást gyakorolni a román hatóságokra, hogy hitelesen ismerje be ezeket a cselekményeket a tanulmány alapján. Még röviden Svédországról szólnék. A svéd hatóságok az Alazari kiadatási és az Agiza eh, kiadatási esetek eh, kapcsán jogorvoslatot eh, ígértek. Ugyanakkor a hivatalos álláspont szerint a jogorvoslat többet jelent, mint a pénzbeli kárpótlás. A kínzás tekintetében. Tehát a jogorvoslat többet követel a visszaállítást és az eredeti helyzet elismerését. És a hatékony jogorvoslat tekintetében ezeket az elemeket nem láttuk. Nagyon fontos számunkra, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, és szeretnénk igazságot szolgáltatni az áldozatok esetében, tisztán látni, hogy az áldozat az áldozatok kárpotlása pusztán pénzügyi kárpotláson messze túlmegy. Kanadában történtek eh, esetek, amikor igen komoly összeggel kárpotolták az áldozatokat. Felmerül a kérdés, hogy ezek valóban elegendőek-e nemzetközi jogi szempontból, ugyanis véleményünk szerint eh, a hatékony jogorvoslat többet jelent ennél. És lezárásul még az Egyesült Királyságot szeretném megemlíteni. 2004 óta az Amnesty International folyamatosan felszólítja a brit hatóságokat, hogy átfogó vizsgálatot folytassanak le a tekintetben, hogy az Egyesült Királyság mennyiben volt érintett a kínzások és a titkos fogvatartások kapcsán, mennyiben volt, volt úgymond tettes társ. Tavaly David Cameron miniszterelnök bejelentette örömünkre, hogy egy független vizsgálat indul. Azóta óvatos optimizmus tölt el minket a tekintetben, hogy az Egyesült Királyság meg tudja -e mondani, hogy milyen vizsgálatok folynak, folynak mi történik, illetve mit ír elő az emberi jogi egyezmény, amikor a szabályok betartásáról beszélünk, akkor meg kell vizsgálni, hogy milyen információkat hoznak eh, nyilvánosságra. Ez a vizsgálat még egyelőre korai szakaszában van, és mindannyiunk számára ez egy eh, lehetőség, eh, hogy megvizsgáljuk ezeket az ügyeket, és én azért vagyok körülte, vagy óvatosan optimista, mert a panel igen aktívan részt vett ebben a munkában, és az új külön képviselő januárban Londonba látogat, megvizsgálva az egyes emberi jogi panaszokat. Voltak olyan területek az Egyesült Királyságban, ahol állítólagosan sor került kínzásokra, illetve titkos fogva tartásra. Banglades is nemrégiben nyilvánosságra hozott ilyen ügyeket, vagy Pakisztán esetét is megemlíteném. Tehát ebben a korai szakaszban én azt mondanám, hogy sokkal nagyobb részvételt kéne elvárnunk, illetve erre kéne sarkalnunk az Egyesült, Királyságokat, Egyesült Királyságot, megnevezve konkrét személyeket is. És az esetleges büntetőjogi eljárás kapcsán is. Mi a következő lépés? És most rátérnék a Wikileaks-re. Akik évek óta ezzel a témával foglalkoznak, többek között Novák professzúr is, a Wikileaks táviratok sok újdonsággal nem szolgáltak, amiről nem tudtunk volna. Minden esetre a Wikileaks táviratok tulajdonképpen hitelesen alátámasztották, illetve hitelt adtak bizonyos szereplők szavának, hogy itt történtek titkos akciók, és ez egy komoly nyomás, és alátámasztották azt, hogy az Egyesült Államok kormánya milyen nyomást gyakorolt az európai kormányokra. A Wikileaks bizonyos tekintetben egy nagyobb fokú hitelességet jelentett számunkra. A táviratokban, például Portugália, Spanyolország, Németország esetében vagy az Egyesült Királyság eh, Európa tanácsi erőfeszítéseket illető hozzáállás tekintetében megerősítettek minket eh, abban, hogy a civil szervezetek eh, feltételezései helytállóak. Most lezárásképpen Sokszor felmerül a kérdés, hogy mit tehetünk még. Bizonyos ügyeket kivizsgáltunk, levélváltásokra került sor a román és a litván hatóságokkal. Most az Európai Parlamentnek újra kell indítani azokat az erőfeszítéseket, amelyek a monitorozást, illetve a nyomon követést illetik. Azaz többször felszólította a LIBE és a DROA bizottságokat, hogy folytassa az erőfeszítéseket, és biztosítsa, hogy a jelentés ne kerüljön ki a látó körünkből. Én az Amnesty International képviselem, és én bízom benne, hogy a civil társadalom egyetért abban, hogy most a FAVA jelentés egy új jelentés kell, hogy kövesse, egy bizottsági ülést is tartani kell, hiszen számos fejleményre került sor, amelyeket elemezni kell, össze kell vetni a monitorozás szempontjából. Mi történt az előző jelentés óta, és hol lehet további nyomást gyakorolni az említett szervezetek részéről annak érdekében, hogy az információt össze lehessen gyűjteni. Ha egy bizottság létrejön, akkor ehhez erőforrásokat is biztosítani kell további vizsgálatok lefolytatásához, hogy az esetleges hiányokat be tudjuk zárni, ki tudjuk tölteni például a romániai fogvatartási helyek kapcsán. Ezzel egy teljesen új vizsgálódási terület nyílt meg, ugyanis az említett jelentés Romániát nem nevezte meg. Úgyhogy itt egy teljesen új területe nyílik meg a vizsgálatoknak. Úgyhogy én alapvetően azt kérem önöktől, hogy egy külön jelentéstevőt nevezzenek ki megfelelő erőforrások hozzárendelésével, hogy ezt a jelentést tovább tudjuk vinni. Most említettem, hogy a lista nem kimerítő. Ezeket a fővárosoknak visszaküldjük, és biztosítanunk kell, hogy minden esetben, ahol kiadatási kiadatásra került sor, vagy egyéb visszaélésekre, akkor pártatlan és teljes körű vizsgálat történjen az igazság feltárására, illetve a az igazságszolgáltatási eljárás megindítására és felelősségvonásra. Köszönöm szépen. Elnök asszony, azt hiszem, hogy mind Novák professzort, mint Hol asszony tapssal kéne elismernünk. És mielőtt megnyitom a vitát, Kulió úrat külön üdvözlöm a vizsgáló bizottság korábbi elnökét, és megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre. Korábban a parlament nevében én voltam az illetékese ennek a témának, és szeretnék tisztelettel adózni Novák professzor munkájának, mint a kínzásért felelős vagy kínzási ügyekben illetékes külön megbízott munkájáért. Köszönöm szépen az előadását, és köszönöm Juliának eh, a beszámolóját az Amnesty International részéről. Az Amnesty International egy nagyon fontos jelentést állított össze, amely összefoglalja az általunk vizsgált ügyek zömét. Ezen kívül Novák professzor és Julia által említett bizonyítékok rávilágítanak arra, hogy nem kerülhetjük meg azt, hogy újabb információk állnak rendelkezésre azon kívül, amit az Európai Parlament a vizsgálatunk során feltárt. Egyetértek minden elhangzott részlettel. A titkos fogvatartási helyek tulajdonképpen egyfajta fekete lyuk ként működnek, ahol bármi megtörténhet. Ezek kifogásul szolgálhatnak az emberi jogok megsértésére, a visszaélésekre. Gyakorlatilag ez egy szabad a vásár jelleggel működő hely, és egész egyszerűen lehetővé teszik, hogy emberek eltűnhessenek. Az emberi jogok védelme érdekében eh, Európában mi azt mondjuk, hogy komoly eredményeket értünk el az eh, alapvető eh, emberi jogok kartáját sikerült elérnünk, és éppen ezért nem engedhetünk meg ilyen eseteket a határainkon belül, nem engedhetjük meg az ezen jogok megsértését. Két szempontot vizsgáltunk. Ha egy igazságbizottság áll fel, amely megvizsgálja az helyzetet, akkor rá kell világítanunk a sötétségre. És még ennél is fontosabb, hogy a múlt vizsgálódásán kívül a jövőt is feltárjuk. Ajánlásokat kell megfogalmazni, amelyek elősegítik, hogy ez ilyen esetek ne fordulhassanak elő a jövőben. El kell Természetesen nincs módja annak, hogy száz százalékig elkerüljük a múltban elkövetett hibákat, de mindent meg kell tennünk, hogy megnehezítsük a hasonló esetek megismétlődését az ajánlásoknak ezt kell szolgálnia. És most visszatérve arra, amit Julia említett, hogy az Európai Parlament mit tehet. A parlament nem feledkezhet meg a már megjelent jelentéséről. Ezt aktualizálni kell. Egy sor új információ került napvilágra, és Novák úrtól és Giuliától is hallottunk néhány ilyen információt. Az aktualizáláson kívül azonban tovább kell mennünk. Fel kell kérnünk az európai testületeket és az Európai Unió kormányait, hogy vizsgálják meg a 2007-es ajánlásainkat, és nézzék meg, hogy ezeket milyen mértékben sikerült megvalósítani. nyilván nem írhatunk elő kötelező jelleggel semmit, csak ajánlásokat tehetünk, de azt megvizsgálhatjuk, hogy az ajánlásainkat mennyiben fogadták meg, és ha ezt elmulasztották egyes tagállamok, akkor meg kell vizsgálni, hogy miért nem. Jó. Köszönöm szépen, Bolyó úr. Most megnyitom a vitát és kérem, hogy a kollégák szóljanak. Lockpiller asszony, Gomez asszony és Tavares úr jelentkeztek eddig, aztán Latford asszony, Doncskis úr, Rekpolsz úr, Szemke képviselő. Lockpiller asszonynak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Németül fog beszélni. Köszönet mindkét előadónak, rendkívül széles körű előadást tartottak. Köszönet a volt külön megbízottnak, köszönet az ajánlásokért. Mielőtt én magam elmondanám, amit szeretnék, meg kell jegyeznem, hogy Németországban több példára utaltak. Két ö, nyomozó bizottság ö, sem folytathatta munkáját, úgyhogy ismételten el szeretném mondani, hogy nekünk, politikusoknak rendkívül fontos, hogy elismerjék a hivatalos hatóságok a munkánkat. Nem szabad a pártpolitikáknak alávetni ezt a kérdést. A német nyomozó bizottságok, feltáró bizottságok nagyon kevés eredményt tudtak felmutatni. És hogyha sajnálatos módon ez a pártpolitika játolka és áldozata lesz, akkor nagyon, sok, nagyon kis, kevés eredményt tudunk majd elérni. Németországban azt tapasztaltuk, hogy egyre nagyobb az egyetértés ezen témákban, és a legfőbb politikai pártok most már szószólóval is rendelkeznek ebben a témában. Azt mondják, hogy rendkívüli körülmények között előfordulhat, hogy el is mozdítsanak illetőket. A német vita során én is szigorúan fogalmaztam, hogy nevezetesen, hogy nem lehet ideglenesen sem megfosztani valakit a szabadságától. Rendkívüli körülmények között Európában fel lehet adni ezeket a jogokat, amelyeket megszereztünk, és ezt is figyelembe kell venni. Voltak példák Németországból is, de más országokból is. És világosá vált a feltáró bizottságok munkájából, hogy a hatóságok különböző fogvatartó központokba küldtek bizonyos személyeket. Ezt pedig nem igazán jelentették az illetékeseknek. A titkos szolgálatok sem rendelkeztek egyetemű útmutatással az eljárást illetően. Azt hiszem Macedóniában voltak olyan esetek, ahol a német titkos szolgálat ö, végül is ö, komoly aggályokat fogalmazott meg. De maguk a titkos szolgálatok sem tudtak megfelelő válaszsal élni. Azt hiszem egyértelmű, hogy nyilván a titkos szolgálatok bizonyos titkos tevékenységet folytatnak, de Teljesen jogos az, amit az Amnesty International mondott. Egyetlen egy titkos szolgálat sem élhet vissza az emberi jogokkal, ezzel a kifogással élve. Úgyhogy talán politikai kötelezettségeinket kell most megvizsgálnunk, olyan titkos szolgálatok létrehozásával, amelyek megfelelő körülmények között dolgoznak. És hogyha túllőnek a célon, akkor őket is felelősségre lehessen vonni. Ha létrejön egy bizottság, ahogyan a javaslat is elhangzott, akkor szerintem nagyon helyes lenne, hogyha ezzel a kérdéssel is foglalkozna. A második dolog, amit fel szeretnék vetni, a következő. Novák professzor hozzászólása elején ö, említett más fogvatartó helyeket is. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos az Európai Unió szemszögéből is. Az egyik feltáró bizottság Németországban azt állította, hogy a német hatóságok közül is voltak olyanok, amelyek felelősséggel tartoznak azért, hogy szemet hunytak ezen fogvatartó központok létezése felett. Azt azonban nem tudták egyértelműen kimutatni, hogy mi történt ezekben a fogvatartó központokban. De mindenképpen nyomon kell követni ezeket az eseményeket, mert különböző nációjú katonák is kerülnek ezekbe a központokba, és hogyha visszaélések vannak, arra oda kell figyelni. A harmadik dolog, amit felszeretnék vetni, a következő. Említette, hogy hogyan használták a kínzást Novák professzor úr, és nagyon megdöbbentő volt mindez. Az Európai Uniónak, vagy a nemzetközi hatóságoknak fel kell lépniük a kínzás alkalmazása ellen. Láttuk, hogy az EU milyen fontos szerepet vállalt fel a halálbüntetés betiltása terén világszerte. Talán a kínzás, ami oly fontos része az alapvető emberi jogoknak, hasonlóképpen betiltható lenne. Feltéve, hogy az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy világszerte eltűnjön a kínzás. Az Amnesty ajánlásai, amelynek értelmében egy bizottságot kellene létrehozni, és kinevezni egy jelentéskészítőt. Szerintem nagyon jó elképzelés. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen Lokpiller asszony. Következő hozzászóló Gómez asszony. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék Novák professzornak és Julia Hallnak köszönetet mondani ezekért a rendkívül fontos beszámolókért. És persze mindazért a munkáért, amit végeztek, és amely tényleg nagyon fontos. Az Európai Unió integritását, illetve az általa képviselt értékeket illetően. Ami Németországot és az Alkotmánybíróság ítéletét illeti, amit nem követtek. Hát nem irónikus, hogy tekintettel a gazdasági válságra kénytelnek vagyunk bizonyos megoldásra Németországban, illetve más országokat bevonni a német alkotmány vonatkozásában. És a német alkotmányt maguk a németek, a parlament és a, a kormány teljesen elfelejti. Ez egyszerűen botrányos, mert ez a vita nem csak kínzásról és a titkos fogvatartásról, az emberi jogok megsértéséről szól, amelyekben részt vettek a mi hatóságaink is, hanem arról, hogy merre tovább az Európai Unióval, ha egyáltalán megyünk tovább. Portugália. Én portugál vagyok, és mivel ez a helyzet, úgy éreztem, hogy hozzá kell szólnom ez a témához. Ahogy Julia Hall is elmondta, a Wikileaks tényleg hasznos volt szavahihetőségünk megerősítésére, azok meger, a szavának megerősítésére, akik a, a nyomozást végezték. Bár még nincs vége ennek, de már rendkívül agasztó tényeket tárt fel. A Wikileaks Portugália esetében rámutatott arra, hogy 2006. szeptemberében, akkor, amikor már folyt a nyomozás itt a parlamentben, tehát három nappal azután, hogy a jelenlegi külügyminisztert, az akkori külügyminisztert behívták a parlamentbe, Portugáliában, hogy tájékoztatást tartson a saját ö, európai parlamentünknek. Az amerikai nagykövet úgy tűnik hivatalosan engedélyt kért Azore, az Azores szigeteken a, a, a portugál területek használatára, hogy Guantanamo-ból a fogvatartottakat visszaszállítsák oda. Nem azokról beszélünk, akiket szabadon bocsátottak Guantanamo-ból, és más országokba szállítottak. Később aztán Portugália is és más országok is felajánlották segítségüket az Obama kormánynak, hanem olyanokra, akiket a saját hatóságaiknak adták át Líbiában, Pakisztániában, Bangladesben, stb. stb. A titkos fogvatartás keretén belül, és annak folytatása keretén belül. Még a mai napig sem tudjuk azt, hogy ezek a hatóságok ezt engedélyezték-e vagy sem. A Wikileaks-ben az áll, és az amerikai hatóságok is azt állítják. De a portugál külügyminiszter tagadja ezt, azt állítja, hogy írásbeli garanciákat kért, hogy nem lesz kínzás. De nem egyértelmű, hogy ez így történt-e, vagy sem. Tehát megint egy ö, olyan eset, amit fel kellene tárni. A külügyminiszter megint csak nem a tényeken ment végig. És gyakorlatilag ez a nagy gondom a portugál újságíróval kapcsolatban, amikor a parlamentünk úgy döntött, a portugál parlament, hogy nem lesz feltáró folyamat. A portugál újságíró két évvel azután, hogy nagyon sok érdekes információhoz jutott, úgy döntött, hogy lezárja az esetet, de arról volt szó, hogy majd akkor kezdik el újra vizsgálni a kérdést, ha újabb bizonyítékokra bukannak. De az eddigi nyomozati szakban is rendkívül aggasztó tények derültek ki. In fact, at the, at the moment it was done. I will say no more at this time. Most azért nem akarnék erről többet mondani, csak annyitra szeretném emlékeztetni önöket, hogy, hogy a parlament, a TDAP az úgynevezett CIA ö, repülőgépekkel foglalkozott. Mindenki erről beszélt. És az Eurocontrol információi, adatai tényleg polgári ö, járatokra irányították a figyelmünket, amelyeket a CIA használt fel a kiadatási folyamatban. De aztán a feltáró munkálatok végén, mert márciusban kezdtük a munkát, 2006 márciusában, és feltáró tevékenységünk végén, 2006 decemberében sikerült, megkaptam egy listát Guantanamo-ba és Guantanamo-ból repülő járatokról, amelyek nem csak polgári járatok voltak, a legtöbb katonai járat volt, és már a kezdetek kezdetén kértem, hogy ez a lista készüljön, készüljön el. Már márciusban írtam a portugál kormánynak. Kértem, hogy nézzük meg a térképet, ott van Guantanamo, Portugália, Pakisztán és nem tudom, hogy honnan jöttek, és Portugália pont a középpontban található, és hát ugye Portugália NATO ország, szövetséges, és ugye az iraki eseményekben is részt vett, stb. stb. Úgyhogy nyilvánvaló. Márciusban tehát írtam a portugál külügy és védelmi miniszternek, hogy állítsa össze azoknak a járatoknak a számát, amelyek Guantanamo-ba mentek és onnan indultak ki, hogy katonaiak vagy polgáriak voltak. De ezt nem kaptuk meg, mint információt. Aztán, amikor parlamenti küldöttségünk 2006. december 6-án Portugáliába utazott, egész nap kértem ezt a listát. Mert nagyon sok mindent megkaptunk információként, de ezt a listát nem. És ö, ö, állandóan ezt ismételgettem, de mindig azt a választ kaptam, hogy ez nem is létezik pedig létezett, a navigációs ügynökség készítette el a korábbi miniszter kérésére, aki akkor már nem volt ott, és nem adták oda a portugál parlamentnek, sem az európai parlamentnek, de én megkaptam. Úgyhogy aztán az utolsó pillanatban ö, hozzátettem az anyaghoz. Egy icipici bekezdést sikerült csak a jelentésbe bele sajtolnom, ami erre utal, de nem volt megfelelő feltáró munka. És ez a lista egyértelművé teszi, hogy a guantanamoi műveletek első napjától kezdve, január 11-től, tehát 2002. január 12-től, 11-től 2006. május 26-áig hány járat repült, és volt egy pár polgári is, de nagyon sok katonai, és nem csak amerikai repülők, brit, francia, belga, szaudi, kuvaiti katonai járatok, A portugál törvények értelmében megfelelő eljárást kellett lejárat, lefolytatni, tehát van róla dokumentáció. De ezt sosem sikerült feltárni. És ami nagyon érdekes, hogy a portugál ügyész nyomozása során egyértelműen kiderül, hogy igenis voltak, akik tudtak ezekről a járatokról. Tehát, ez a lista tényleg nagyon érdekes, de a parlament sosem ö, foglalkozott vele, bár a dokumentumban utalás történik rá. Most pedig Carlos Coelhohoz kapcsolódnék, és Julia Hallhoz, nevezetesen, hogy ennek a parlamentnek tényleg folytatnia kell a feltáró munkát, folytatnia kell az információgyűjtést, illetve követnie kell az ajánlásokat. Rá kell mutatnom arra, hogy ez nem csak az emberi jogi kérdések megsörtéséről utal, és az áldozatokra, hanem, hanem légterünk biztonságára is. Mert én Portugáliában feltáró tevékenységem során azt találtam, hogy a portugál légtér egyáltalán nem teljes mértékben biztonságos. És csak nem csak arról beszélünk, hogy az Egyesült Államokból katonai repülők repülhetnek be a légtérbe, hanem azt is mutatják, hogy ha nagyon gyenge a portugál légtérvédelme, akkor igaz ez az EU légterére is, és valamit tennünk kell. Úgyhogy tényleg támogatom ezt, ennek nyomon követését, Végezetül egy kérdésem lenne Novák professzorhoz, vagy Julia Hallhoz. Egy dolog felvetődött a felderítő munkám során, amire aztán soha nem figyeltek a továbbiakban oda, mert rengeteg időt töltöttünk mi ezzel, és eléggé ö, kiábrándító volt az eredmény, mert nem tudtunk megfelelően hozzáférni azokhoz az adatokhoz, amikhez szeretünk volna. Úgyhogy tehát a parlamentnek a, a feltáró tevékenysége nagyon fontos, és csak azt szeretném megkérdezni, hogy azok az elemek, amelyek a saját feltáró tevékenységem alatt még felvetődtek, a hajók használata, a titkos fogvatartó központok vonatkozásában én. Portugáliában az, ügy, az ügyésznek megadtam azt az információt, amit találtam, megvan a forrásom, hogy az amerikaiak kezdeményezték azt, hogy hajókat használjanak, és tudjuk, hogy úgynevezett Ausztrál Talibán esetében is hajót használtak, és hajón ö, hallgatták ki napokon keresztül, és a USS Bataan, a USS Polita ö, ilyen ö, titkos kihallgatásokra kerül felhasználásra ö, a hajók közül biztos vagyok benne, hogy ez még további felelősségeket vet majd fel az európai hatóságok részéről a bűnészesség szempontjából. Én megadtam az információt a portugál ügyésznek, az amerikaiak kérvényt nyújtottak be, amit aztán Portugália jogi véleménnyel zárt, és a portugál kormány, amely a jogi véleményt megfogalmazta, végül is hiába tette, mert semmi nem történt ügyészi részről, és ez eléggé csalódást okoz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gomez asszony. Azt hiszem, hogy nagyon sok adatot sikerült adni, de el kell mondjam, hogy az a cél, hogy még 5-6-an szóhoz a két-három percük van, hol asszony és Novák utána válaszolni. Így tud Latford Baronő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, nagyon örülök hogy ez a műhely létre jött az Európai Parlamentben, a Kelesz ügyben alelnök voltam, dolgoztam ezen az én teljesen egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy napra készé kell tenni a munkánkat, és megállapítani, hogy most mi a helyzet. A nemzeti parlamentek képviselőivel is fel kell venni a kapcsolatot, közvetlenül is, közvetve is. Volt velük kapcsolat, amikor, valamikor, de azt hiszem nem használtuk ki teljes mértékben a szinergia rejtette lehetőségeket, illetve a hálózatépítés lehetőségét a nemzeti parlamenti képviselőtársakkal. Julia és munkáját és az Amnesty International munkáját, valamint Noah professzor munkáját el kell ismerni. Ez nyilvánvaló. Az Európai Parlamentben egy új jelentés jelentéstevőnek új erőforrásokra lenne szüksége, hogy a munkáját elvégezhesse. Az Európai Parlamentnek mindig meg lesznek a maga korlátai. Nem igazságügyi szerv vagyunk nincsen nyomozati jogkörünk, nincsenek bíráink, ügyészeink, ezért a munkánk másfajta. Bátorítjuk, ösztönözzük az ilyen jellegű munkát a nemzeti parlamenti képviselőtársakkal, a nemzeti szinten, a nemzeti igazságügyek, a nemzeti rendőrségekkel lefolytassák a nyomozást. Tehát együttműködésről van szó. Nekünk nincsen rendőrségünk, nem tudjuk ki küldeni a rendőreinket Litvániába, hogy a bűnügyekben bizonyítékokat szerezzem. Az Egyesült Királysággal kapcsolatos helyzet megelégedéssel tölt el. Hallad a tényfeltárás. El kell mondjam, személyes jelleggel, hogy 2006-ban, amikor bizottsági alelnök voltam, akkor jártam ezügyben Londonban, mert egy panasz érkezett. Azt mondta egy miniszter, hogy azért járunk Londonban, hogy a cinkosságot megállapítsuk kiadatás ügyben. Tehát előítélettel viseltetünk. Megpróbált taktikusan eljárni, azaz ködösíteni, de sikerült ezt is megoldanunk. Minden esetre cinizmussal találkozunk, amikor megpróbálunk az Egyesült Királyságban tényeket feltárni, például az iraki háborúval kapcsolatban. Ennek ellenére reméljük, hogy más lesz a helyzet, és a kínzási ügyeket sikerül feltárni. Nincsen modellünk a tényfeltárásra, de megpróbálunk a nyomára jutni az ügyeknek, és felállítani egy olyan sémát, amelyet hasonló ügyekben lehet követni. Ami pedig a felelősségre vonást illeti. Nos, itt az EU tagállamairól van szó. Azt prédikálunk világszerte, prédikálunk a ö, tagjelölteknek, magunk pedig nem alkalmazzuk ugyanezeket a szabályokat. Igenis van felelősség. Ez nem kormányközi kérdés, közösség. Most már unió vagyunk, ami Lengyelországban, vagy Litvániában, vagy Németországban történik, az kihat az összes többi tagállamra. Az én országomra, az első királyságra is. Együtt vagyunk, mindenkinek be kell tartani a jogállamiságot és az emberi jogokat, vagy sem. Ez vonatkozik a hírszerző szervekre is. Az európai szabályok mindenkire vonatkoznak. Természetesen vannak titkos, bizalmas adatok de elfogadatlan, hogy ezzel visszaéljenek. Más országoknál is elfogadhatatlan, de az Európai Unióban különösen. A LIBE szakbizottsággal együtt reméljük, hogy sikerül előrelépni további kislekedés nélkül és a nemzeti kollégákkal. Elnök, köszönöm szépen a nagyon gyakorlati javaslatot, most pedig Dorskis kollega kap szót. Köszönöm eh, szépen, elnök asszony. Teljes mértékben egyetértek, illetve eh, Báró nevem Litvániáról szól, és eh, aggodalomra okot adó esetekről. Litványát képviselem magam is. A titkos fogvatartási helyz, hely színekről nem sikerült többet ö, megtudni. Az ö, tény, hogy az emberi jogokat megsértették. Úgy gondolom, érthető pszichológiai politikai szempontból megmagyarázható az én országom, mint más új demokráciák, a klub új tagjai olyan érzékenyek ezekre a kérdésekre, pápistábbak vagyunk a pápánál. Ez érthető. A NATO-val kapcsolatos tudásunkat is ez hatja át. De semmi mentség nincs a tagállamnak nem tulajdona az emberi jog. Ez egy érzékeny kérdés. A nemzetközi kérdésekben, a diplomáciában is az emberi jogok értéket képviselnek. Teljesen másként kell eljárni, teljesen egyetértek a kollégákkal, hogy szükséges a felelősségre vonás nem hiszem, eh, hogy eh, titkot árulok el, ha azt mondom, hogy az országon problémája az, aki követte a vitát, azt tudja, hogy komoly problémák eh, vannak az állambiztonsági szolgálatra, amely állam volt az államban. Eljött az idő, hogy ezt európai problémaként kezeljük. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Dorszkész kollégának, Tavares úr. Köszönöm szépen. Julia Hall nagyon érdekes prezentációt tartott, említett kompenzációt is a svéd esetben. Ez érdekes. A pénzügyi kompenzáció az erkölcsi kompenzációt nem helyettesítheti. Egyesek úgy gondolják, hogy az NGO-kat sohasem lehet kielégíteni. Nem, ők az igazságot keresik, az igazságot szeretnék felmérni. mert pedig csak így lehet az erkölcsi jóvátételt biztosítani, hiszen árnyékok között élünk. Ez igaz Európára is, igaz a nyugati államokra is. Ez a benyomás alakul ki azokban, akik ebbe a zalbizottságba jönnek. Az a benyomás, hogy nem értük el a célunkat. Ez a Libeszak Bizottságban is kiderül, amikor arról van szó, hogy a szervezet bűnözés elleni küzdelem milyen eredményeket hoz, vagy nem hoz. Álomok szintjén történik itt bűncselekmény, és ennek a szemletet az egész társadalom kell megfizesse, nem csak az egyéni ö, polgárok a parlament és a civil társadalom fontos szereppel bír abban, hogy ennek véget vessen. A civil társadalom kell hallassa a hangját. Ezért köszönöm szépen a javaslatokat. A parlamentben sokan szeretnék folytatni ezeket az erőfeszítéseket. Ami pedig a gyakorlati részt illeti. Nem vagyok benne egészen bizonyos, hogy a parlament, ezen belül a LIBE szakbizottság, amelynek koordinátora vagyok, teljesen meg van győződve róla, hogy ezt a munkát folytatni kell. Sok új tag van, akit meg kell győzni. Ezért fontos, hogy a civil társadalom és a LIBE szakbizottság foglalkozik ezekkel az ügyekkel, foglalkozik ezen egyének ügyeivel. Egyelőre a kormányok ezzel nem hajlandók foglalkozni, sem a nemzeti jogszervek, igazságügyi szervek a tagállamok ebből visszahúzódnak, egy űr alakult ki, ezt az Európai Parlament kell, és mások, hogy betöltsék. Hozzá kell járulnunk a haladáshoz. Szeretném, hogyha a Libe szakbizottság is előrelépne. Nagyobb nyomást kell gyakorolnia a civil társadalomnak, hogy meggyőzze a bizottságot, hogy folytassa ezt a munkát. Formális döntésre van szükség, hogy felállítsunk egy munkabizottságot a Libén belül nemzetközi együttműködésre van szükség a parlamenten belül, hogy formális döntés legyen, addig nem fogok nyugodni, addig nem fogok nyugodni, és biztos vagyok benne, hogy sikerül ezt a munkát véghez vinni, hiszen ezt várják tőlünk. Köszönöm szépen, Tavares úr. Még ketten kértek szót. Zimke alelnök és Breprosz asszonya. Utána azt hiszem, hogy átadhatom a szót a vendégeknek. Bardzo chciałem pani przewodnicząca podziękować. Köszönöm szépen, Nagyon érdekes és fontos vitát folytattunk a két előadás alapján. Novák professzor és Hol asszony előadása egy kérdés vetett fel bennem, hogyan reagáljak. Az én reagálásom a következő. Először is meglehetősen lesújtó tájékoztatást kaptunk. Itt eh, különböző jogsértésekről hallottunk, az igazság eltusolásáról az egyes tagállamokban, ugyanakkor viszont eh, az információk optimizmusra is okot adnak, Úgyhogy én arra következtetésre jutok, hogy eh, van jelentős mértékű optimizmus, mégpedig több tényező alapján. Először is a jogsértések számos esetét sikerült feltárni, másodszorban az is nagyon fontos a nemzetközi közösség szempontjából, illetve a politikusok szempontjából, hogy számos ügyet ki pelegére állítottak és rávilágítottak, harmadsorban pedig mindennek szerintem preventív hatása van. Ha megnézzük az itt elhangzott információkat, akkor egyértelmű, hogy 2005 után az egyértelmű jogsértések megritkultak. Tehát azt szeretném mondani, és utalva arra, amit Lockbiller asszony említett, ez pedig egy alapvető kérdés, itt a terrorizmussal foglalkozunk. A terrorizmussal állunk szembe, ami az egyik legsúlyosabb átka a XXI. századnak. Tegnap is ennek egyértelmű példáját láttuk a moszkvai repülőtéren. A terrorizmus ellenes harc. feltételezi, hogy a különböző titkos szolgálatokat meg kell erősíteni. Az emberek is ezt várják. És itt egyfajta dilema előtt állunk, hogy mit engedhetünk meg az ilyen speciális titkos szolgálatok számára a terrorizmussal szembeni fellépésben ugyanis egy sor problémát már láttunk ezzel kapcsolatosan. Tehát azzal zárnám, hogy amikor az emberi jogok tiszteletben tartásáról beszélünk, akkor óhatatlanul foglalkoznunk kell a titkos szolgálatok kérdésével is. Jobb technikai felszereltséggel kell őket ellátni az adatgyűjtés szempontjából, ugyanakkor viszont a titoktartást is biztosítani kell. Tehát a LIBE szakbizottságban dolgozó kollégákkal közösen meg kell vizsgálnunk, hogy az Európai Parlament nek késznek kell lennie arra, hogy bizonyos ajánlásokat fogalmazzunk meg a tekintetben, hogy ezek a különleges szolgálatok meddig mehetnek el, illetve milyen korlátokat állítsunk fel a működésükkel szemben. Elnök asszony, köszönöm szépen, elnök helyettes úr, a javaslatát, és a több gyakorlati javaslat mellett ezt is majd megvitathatjuk. Végezetül Brepolz asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én most nem a saját országomról szeretnék szólni, hanem először is szeretnék köszönetet mondani Novák professzor úrnak és Julia Hallnak, nem csak azért, mert felfrissítették az emlékezetünket, hanem az ajánlásukért is. Nagy örömömre szolgál, mint az illetékes szakbizottság korábbi tagja, hogy ismét lehetőségünk van erről a témáról eszmét cserélni. Ugyan az előadó már nem tagja a parlamentnek, de a CIA bizottságból még számos aktív tag maradt, és dolgozik ezen az ügyön. Az Európai Parlament remélhetőleg sikeresen nyomon tudja követni a különböző korábbi ajánlásokat, nagyszámú ajánlásokat. Ehhez igyekszünk majd a libét is bevonni, de ha erre nem lesz lehetőség, akkor az Emberi Jogi Albizottságon belül kell vezető szerepet játszanunk. Egyetértek minden elhangzott hozzászólással, de azt is el kell mondani, hogy a három évvel ezelőtti jelentés 46 részletes ajánlást fogalmazott meg a tagállamoknak, a tanácsnak és a bizottságnak. Ezeket újra olvasva látom, hogy alig történt valami ezek megvalósításában. Fel kell tárnunk, hogy a bizottság mit tett, a tanács, illetve a tagállamok mit tettek, a Lisszaboni szerződést követően és az EU alapvető jogokról szóló kartáját követően meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk független vizsgálatokat lefolytatni. Biztosítanunk kell, hogy kellő jogi eszközök álljanak az áldozatok rendelkezésére, jogszabályokat is javasolnunk kell, ha szükséges annak érdekében, hogy elkerülhessük ezeket a kétséges, megkérdőjelezhető gyakorlatokat a jövőben. A különböző soros elnökségek alatt az előző trió keretében, illetve most a magyar soros elnökség keretében azt látom, hogy a renden nem szerepelnek az érintett tagállamokkal kapcsolatosan ezek a kérdések. A ma hallott jelentés is ebben erősít meg. Esetleg, ha további részleteket hallhatnánk erről. A terrorizmus ellenes küzdelem kapcsán továbbra is figyelemmel kell kísérnünk az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseket, és egyfajta egyensúlyt kell vonnunk az ilyen erőfeszítések és az emberi jogok érvényesülése között, azon túlmenően, amit az Európai Bizottság tett. Mi egy kérést intéztünk a bizottsághoz, nevezetesen, hogy emberi jogi szempontból minden terrorizmus ellenes jogszabály esetében az egyes tagállamokban vagy harmadik országokkal folytatott kapcsolatokban olyan javaslatokat szeretnénk látni, amelyek lehetővé teszik az emberi jogok megsértésének elkerülését, ami pedig a külügyi szolgálatot illeti. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen hatással van mindez. Meg kell vizsgálnunk, hogy tiszteletben tartja-e mindenki az emberi jogokat, és a demokratikus ellenőrzések rendszerét is be kell vezetni, ami a titkos szolgálatokat illeti. Végezetül, elnökasszony, meg kell említenem a diplomáciai garanciák kérdését. Egyes tagállamok még mindig alkalmazzák a diplomáciai garanciákat, amikor terrorizmus gyanúja merül fel, és a három évvel ezelőtti jelentésben szerepelt egy egyértelmű kérdés a tanácshoz intézett kérdés ezzel kapcsolatosan. Szeretném megtudni, hogy mi történt ez ügyben. Azt hiszem, hogy éppen elég kérdést felvetettünk a vita során, amelyeket majd egy további jelentésben érdemes lenne megvizsgálni. Köszönöm, és akkor most egy-egy percben Novák professzor úr és Hol asszony, talán esetleg Novák professzor kezdhetné. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes vitát. Előre bocsátanám, hogy teljes mértékben egyetértek Julia Hall, illetve az Amnesty International ajánlásaival. Ezt több hozzászóló is megismételte nevezetesen, hogy további lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a saját jelentésük, 2007-es jelentésük utóéletét nyomon kövessük és érdemes lenne ezeket a kérdéseket tovább vizsgálni. Egy év telt el a mi jelentésünk megjelenése óta, ami egyértelműen felhívja az összes kormányt arra, hogy nemzeti szinten vizsgálják meg ezeket az ügyeket, és sajnos az eredmény messze elmarad a várakozásoktól tehát további részletes vizsgálatokat kellene indítani az Európai Parlament kezdeményezésére, és úgy gondolom, hogy a LIBE szakbizottság részvételére is szükség lesz ehhez. Tehát valami fajta további vizsgálatot le kéne folytatni az illetékes hatóságokkal közösen. Most néhány konkrét felvetésre szeretnék reagálni. Lochbiller asszony rákérdezett arra, hogy milyen tanulságokat szűrhetünk le, és nyilvánvalóan az egyensúlyt meg kell találni a hírszerzésnek bizonyos titoktartási szabályok mellett kell működnie, de ez nem zárja ki az egyértelmű struktúrákat, sőt nem jelenti azt sem, hogy a jogi kereten kívül helyezhetik magukat. Az Európai Parlament a kezdetektől fogva felszólított minden kormányt, hogy tegyenek hatékony lépéseket a globális terrorizmus megakadályozására, de mindezt a jogi keretek és az emberi jogok tiszteletben tartása mellett. Tehát egyik dolog, hogy mit tártak fel a különböző vizsgálatok a hírszerzések működésével kapcsolatosan, ami esetleg túlmegy a jogon. A másik kérdés pedig, hogy hatékony felügyeletet kell biztosítani minden vizsgálat rámutat, hogy nem csak a CIA, hanem az európai és más hírszerzések is nem voltak előképpen felügyelet alatt, és szerintem további lépésekre van szükség, különösen, hogyha egyértelművé válik, hogy az egyes hírszerzések a jogi kereteken kívül működtek, és megsértették az alapvető emberi jogokat. És akkor felmerül továbbá az az igény is, hogy ezeket a vizsgálatokat átláthatóvá kell tenni. Az hírszerzések által elkövetett esetleges jogsértések nem feltétlenül jelentik azt, hogy ezzel a állami titok tartása vonatkozó szabályok is sérültek. Tehát emögé nem bújhatnak az állami titok megsértése mögé nem bújhatnak a hírszerzések. Önök is nagyon jól tudják, hogy a német kormány ezekben az esetekben elhatárolta magát, azt mondta, hogy ők nem vettek részt, és Például az én utolsó beszélgetésem során Kunaszt úr egyértelműen azt mondta, hogy őt német hatóságok hallgatták ki, úgyhogy itt további vizsgálatokat kell folytatni minden német ügyben, Elmarsi Kornác ügyében is. Ami az általánosabb kérdést illeti, és ezért nagyon hálás vagyok, a kínzásokkal kapcsolatosan, és hogy az Európai Unió milyen lépéseket tehet. Itt utalás történt a halálbüntetésre amire vonatkozóan az Európai Unió egyértelmű iránymutatásokat fogadott el, és a kínzás, a kínzások megakadályozása az Európai Unió egyik legfontosabb ügye vagy felelősségi köre a külügyi kapcsolatok területén. Az elmúlt hat éves pályafutásom alapján azt kell mondanom, hogy én meglátogattam körülbelül az országok 10%-át, igyekeztem ezeket úgy összeválogatni, hogy a minta reprezentatív legyen. Ezek a kiválasztott országok szerintem kellőképpen reprezentatívak, és elmondható, hogy az országok több mint 90%-ában előfordul a kínzás. Lehet, hogy ezek elszigetelt esetek, de vannak olyan országok, ahol ez elterjedt gyakorlat. És hogyha erről teszek jelentést a közgyűlés előtt, vagy az ENSZ emberi jogi tanácsa előtt, akkor sajnálatos módon egyetlen egy olyan misszióban sem vettem részt, ahol konkrét akciók követték volna ezeket a beszámolókat, és nem történt semmiféle határozat, ami megakadályozta volna Pápua Ugineában vagy egyebütt a kínzásokat. Tehát én tudom, hogy az Európai Unió nagy mértékben támogatta a munkámat, ugyanakkor viszont az emberi jogi tanácsban a hatalom megoszlása nem kedvez az Európai Uniónak. Minden esetre én nagyon hálás lennék, hogyha további lépésekre kerülne sor, akár a Nemzetközi Büntetőügyi Törvényszékkel, akár a halálbüntetéssel kapcsolatosan, annak érdekében, hogy meg tudjuk erősíteni a kínzással szembeni fellépést világszerte. Ami pedig Gomez, úr fel, Gomez asszony felvetését illeti, nagyon érdekes kérdés volt a hajók használata. Az Ausztrál eset viszonylag egyértelmű, és más hasonló esetek voltak Garcia ügyében. Legalább két esetben kaptunk megerősítést a brit kormánytól, ahol is azt mondták, hogy az USA hamis információkat szolgáltatott. Ezek az esetek meghatározott ideig tartottak néhány het, hétig, minden esetre a vizsgálatok folynak, és vannak bizonyos állítások, amelyek még ezen is túlmutatnak, és ezek mindenféleképpen további figyelmet érdemelnek, további vizsgálatra szorulnak. Sokkal több állítást kaptunk, mint ami a jelentésünkben szerepel, és ezeket azért nem mutattuk be, mert nem rendelkeztünk elegendő bizonyítékokkal. Igyekszem rövid lenni. Domszki úr rákérdezett az Európai Unió a tagállamok, az USA és a NATO közötti kapcsolatokra. Én mindig is úgy éreztem, amikor további információkat próbáltam szerezni, hogy az Egyesült Államok kormánya különösen ami a külügyminisztériumot illeti, hogyha ezeket az információkat az önök rendelkezésére bocsátanánk, akkor ezzel tulajdonképpen zavarba hoznánk a szövetségeseiket. Ezeket például Németország esetében nem hozhatjuk nyilvánosságra, mert ezzel kellemetlen helyzetbe hoznánk az amerikai szövetséget. Obama elnök egy teljesen más átláthatósági elvet hirdetett meg, ha bár nem sikerült minden ígéretét betartania. De ha közösen együttműködünk, ahhoz, hogy ebből az ördögi körből ki tudjunk törni, ami az információk nyilvánosságra hozatalát illeti, akkor talán hatékonyabbak lehetünk. Lehet, hogy naív vagyok, de minden esetre érdemes megpróbálni. Nem kívánok túl sok időt igénybe venni, Úgyhogy átadnám Julia Holnak a szót. Igen, akkor Julia hol következik. Right. Okay, so again on the issue of ships, I think... Ami a hajók kérdését illeti. Azt hiszem, hogy azért kértük ezt a részletes feltárási folyamatot, hogy olyan kérdésekre is rámutathassunk, amik nem voltak világosak, és el kell mondanom, hogy a hajó kérdése ide tartozik. A sajnálatos valóság és tény az, hogy az ember rámutat erre a kis hiányos pontra, ami hát végül is nem létezik. Vannak történetek, vannak adatok, de az, hogy az Egyesült Államok konkrétan nem kér semmit, nagyon megnehezíti a dolgokat. És Novák professzorral együtt azzal érvelünk, hogy még akkor is elszám, el lehet számoltatni valakit, hogyha az Egyesült Államok nem akar együttműködni. Mert ezt sajnos nem tapasztaljuk ugyanis. Európában azonban látjuk, hogy folyik aktívan a tényfeltárás, a bizonyítékok keresése, még akkor is, mikor nincs meg ez az együttműködés nem várhatjuk azt, hogy az Egyesült Államok pozitívan álljon ehhez a kérdéshez, és addig mi nem teszünk semmit. Nos, ott van például a lengyel eset, aztán Litvánia, ahol megtalálták ezeket a központokat. Ez már is bizonyítja azt, hogy mehetünk tovább Európában, még akkor is, hogyha sajnálatos módon az Egyesült Államok nem hajlandó együttműködni. Ez persze igaz azon repülőgépekre is, amelyeket az Egyesült Államok ö, ö, ö, használtak fel. Az Egyesült Államok bíróságain mindenütt elutasították ezt a kérdést, de például ott van az Egyesült Királyság esetében a kínzás esete. Ennek a, az eljárásnak az ese, során talán majd felvetődik valami, ami még több fényt vet a repülőgépeket rendelkezésre bocsátók vonatkozásában. Nos, ami a nyomozást illeti, elnézést kérek, visszatérnék erre. Az elképzelés az volt, hogy nem az, hogy saját nyomozó álljon rendelkezésre, hanem hogy valaki legyen felelős az olyan kérdések nyomon követéséért, amelyek nem kerültek teljes mértékben felderítésre. Ott van például a finnek esete. Például a finn járatok ö, esetében, amelyek Finországba érkeztek, és amelyek esetleg kapcsolódtak a litván ö, fogvatartó központokhoz. De ez inkább olyan mandátumos jelleget adnának a feladatnak, Úgyhogy igen, tudom, hogy sajnos nincsen megfelelő forrás, amely felhasználható lenne erre, de talán a tapasztalatokat fel lehetne használni, hogy hogyan lehetne összekapcsolni dolgokat. Tavares úr említette, hogy valamit be kellene indítani, esetleg egy munkacsoport létrehozásával – az Amnesty úgy gondolja, hogy ez eléggé csalódást okozna, ha ez így folyna tovább. A 232-es bekezdésben az áll, hogy nagyon fontos, hogy a munka folytatódjon. A határozatnak a nyelvezete is fontos. Ez nem igazán csak munkacsoportot feltételez. Nem kéne, hogy kevesebb legyen ez, mint egy külön bizottság. Ami az átláthatóságot illeti a nyomozati ö, folyamat során, elnézést nem tudom, kivetette fel ezt a kérdést. Tehát nagyon reálisan kell kezelnünk ezt a folyamatot is, mert bizonyos körülmények között ugye titkosan működnek ezek a központok. Úgyhogy a kormányok vethetik fel azt, hogy egy bizalmas kérdés, ami biztonsági okoknál fogva vetődik fel. Úgyhogy szeretném, hogyha elgondolkodnánk azon, hogy hogyan lehetne megóvni ezt a titkosságot, de ugyanakkor biztosítani az átláthatóságot sem én, se a törvény nem föltétlenül értelmezi ezt exkluzív módon. És ahol a kormány rendszeresen erre hivatkozott, már nevezetesen a bizalmas kezelésre, a bírónak valami teljesen újat kellett, valami érdekeset ö, kidolgoznia. Ö, ez volt a helyzet az Egyesült Királyság esetében is egy olyan független személy, aki foglalkozna ezekkel a kérdésekkel, és jogi szempontból megvizsgálná, hogy tényleg ö, szükség volt-e ezekre, ö, tényleg ö, olyan ö, mértékben, mint amit a fenyegetés képviselt. A bizalmas kezelés esetében figyelni kell az átláthatóságra is. Úgy gondolom, hogy itt sincs elég kreativitás, és nem eléggé kidolgozott ez a terület. Végül a diplomáciai garanciák kérdése. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos eltöprengeni azon, hogy azok a gyakorlatok, amelyek a terrorizmus elleni harc során kidolgozásra kerültek, most hogyan kerülnek felhasználásra? Ugye látjuk ezt most a bevándorlási, menekültügyi kerületek esetén, hogy vannak olyan garanciák, amelyek gyakorlatilag a multilaterális szerződési kötelezettségeket, kötelezettségek alól kibújnak. Például ott van, hogy be kell zárni a fogvatartási központot. Aztán ott volt Olaszország is, Hollandia is. Azt mondták, hogy hát igen, meg kell ígérnünk, hogy nem fognak kínozni senkit ott. És hát de George Bush pontosan ezt használta fel arra, hogy a kiadatásokat megmagyarázza. Úgyhogy nem csak az elmúlt időszakban elkövetett dolgokkal kapcsolatban, hanem olyan politikák esetében is, amelyek ma már gyakorlatként alkalmazó, alkalmazottak nagyon sok EU országban. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen, Hólasszony. Nem akarok hosszú következtetéseket levonni, csak szeretnék mindkettőjüknek köszönetet mondani, hogy eljöttek hozzánk, és remélem, hogy ez csak kezdete egy olyan folyamatnak, amely majd konkrét lépésekbe vezet, hiszen nagyon sok következtetést levontunk már. Annyit szeretnék még elmondani, hogy szerintem egy dolog, ami felett nem hunyhatunk szemet, az államtitok, illetve a kormányok azon privilégiuma, hogy egyes törvényellenes intézkedéseket, nemzetközi kötelezettségek megsértését azzal indokolják, hogy államtitokról van szó. Ez többször is elhangzott, hogy a biztonsági szolgálatok, a hírszerző szolgálatok parlamenti felügyeletére is, felülvizsgálatára is gondolnunk kell, nyilván nem lesz könnyű és gyors folyamat ennek az úgynevezett európai hírszerzésnek a felállítása, de mindenképpen gondolnunk kell rá. Meg kell néznünk, hogy mit csinál a külszolgálat ebből a szempontból. Azt hiszem, hogy finn főnöke van most ennek, nem, nem jut eszembe most a neve, de talán olyan terület ez, amelyek ki kellene egészítenünk a munkaprogramunkat. Úgyhogy tényleg még egyszer köszönöm Önöknek. Kolé úr, nagyon köszönöm ezért a levélért, amelyet a LIBE vezetőjének írt, úgyhogy a két szakbizottság így együttműködhet. Ezzel most lezárom ülésünknek ezt a részét. Van-e még valami hivatalos pont a napi rendünkön? Most a kibővített elnökség ülés következik, nem lesz itt tolmácsolás, úgyhogy kérem mindenki hagyja el a termet, 5 perc szünetet tart.